Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Hölgyeim és uraim, Ladies and Gentlemen, Madame and Monsieur. Az a megtiszteltetés ér, hogy a mai nap legfontosabb uh, tisztét lássam el, és önöket minnyáján üdvözöljem a szakbizottság nevében. Sokan jelezték a szakbizottságban, hogy ezzel a nagyon fontos kérdéssel intenzívebb módon foglalkozzunk, ezért megértését kérem a vendégeknek, hogy még nem olyan sok kollega van itt. Remélem, hogy még jönnek majd. Bizony párhuzamosan nagyon sok minden történik a parlament épületében. Európa rengeteg mindent tett, és nagyon jelentőssé vált az energia kérdések körében. Ez az egyik legfontosabb kérdés az energiaellátás jelenti az egyik legfontosabb kérdés. Több szempontból például. Hogyan érjük el, hogy elegendő energia álljon rendelkezésünkre, hogyan biztosítsuk, hogy ne függjünk harmadik felektől, külső államoktól, hogyan érhetjük el azt, hogy az energiát lehetőség szerint jutányos áron szerezzük meg, hiszen a polgáraink számára nagyon fontos, hogy tisztességes áron kapják meg az energiát, és végül, de nem utolsó sorban, hogyan érjük el azt is, hogy az energia lehetőség szerint kevés negatív kihatással járjon a környezetre. Nos, ezen kérdésekből nagyon sok vita zajlott ezekről, Önök mind felkészült, érdeklődő emberek nyomon követték ezeket a vitákat. Eleinte a viták befele fordultak. Európa belső piacát vették figyelembe. Hogyan tudjuk a belső piacot tökéletesíteni, elmélyíteni? Hogyan tudjuk a hálózatokat jobban képíteni? Hogyan tudunk jobb kapcsolatokat teremteni? Nagyon nehéz kérdéskör ez, de Öttinger biztosít komoly érdemeket tudhat már most is magáénak. Most pedig az a kérdés, hogy nincsenek -e lehetőségek az EU-n kívül is, hogy hogyan lehet a szomszéd államokkal együttműködni, hogyan lehet új potenciáját a munkának kialakítani. Hogyan lehet tehát a földközi-tengeri térség országaival együttműködni, hogyan um, viz, milyen technikai lehetőségek állnak rendelkezésre, hiszen ezen a héten hallottunk arról, hogy milyen sok technikai probléma is jelentkezik, éppen ezért nagyon hálás vagyok azért, hogy um, a kollégák eljöttek, illetve hogy kezdeményezték ezt a meghallgatást, egyikőjük itt ül fönn, hiszen tényleg nap mint nap elmondta, hogy ezt a meg, rendezvényt meg kell szervezni, Angelika Niblerre gondolok, de másokra is. És köszönöm a szakértőknek, akik eljöttek közelről vagy messziről, részint nagyon messziről, azért, hogy segítsenek benne nekünk. Remélem, hogy ez a meghallgatás segít azoknak, akik itt maradnak, eh, itt tudnak lenni most, illetve azoknak, akik nyomon követik az interneten, vagy pedig a jegyzőkönyvvel a eh, feladatot, az eseményeket, és ezzel pedig más, már is átadom Angelika Nieblernek az első panel vezetőjének a szót. Liebe Kolleginnen Kollegen, eh, verehrte Kedves Herbert Roll, kedves kollégák, kedves előadók! Hölgyeim és uraim, én is szeretettel üdvözlöm Önöket itt a mai meghallgatáson. Örülök, hogy sikerült ezt megszervezni, és kezdeném azzal, hogy köszönetet mondok neked, kedves Herbert, hogy a titkársággal együtt megszervezted ezt a meghallgatást. Nagyon szépen köszönöm neked, illetve nektek. Nagyon szoros az ütemtervünk, ezért kezdjük is mindjárt. Nagyon örülök, hogy én lehetek az elnök az első panel alkalmával. Kiváló személyiségek érkeztek ide ma, akik a Desertek projektről fognak beszélni, illetve a napenergiáról, annak kitermeléséről. Az elmúlt két évben sokat hallhattunk, olvashattunk róla, és most ismét nagyon aktuális a téma, főként tekintettel arra, hogy Németország ugye kiszáll az atomenergiából, kihelt rá belőle, és egyre több energiára van szükség, megújuló forrásokból ezért fel kell gyorsítani az efféle projekteket. Üdvözlöm Paul Fanson urat, aki a Desertek Initiative németországi vezetője, Albrecht Kaup, és itt van, aki a Euro-Mediterranean Energy Market Integration Project nevezető szervezet vezetője, aki ez az ban született, Barcelonából érkezett hozzánk Mark Strauss, vagy Strauss, nem tudom pontosan, hogyan kell kiejteni a nevét, aki a Secretariat of the Union for the Mediterranean élén áll, illetve tanácsadója annak, és Christopher Burkert is itt van, aki a First Solar ö, alelnöke. Fánzon úr, öné a szó először. Úgy terveztük, hogy kb. 10 percet kap mindenki. Remélem, hogy egyet értenek ezzel, és akkor van időnk eszmecserét is folytatni a kollégákkal. Parancsoljon. Köszönöm szépen, Nébler asszony, a bevezetőt. Royal úr, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak engem. Nagyon nagy megtiszteltetése számomra, és jó alkalom ez arra, hogy ismertessem a dezertek víziót, és hogy elmondjam, hol áll a projekt jelenleg, és melyek a jövőben a, azok a fontos lépések, amelyek lendületet tudnak adni ennek a projektnek. Említettük a címet, a Powerful Impulse for Long-Term Prosperity for the Region and Europe, tehát egy erős impulzus a régiónak, itt főleg Észak-Afrikáról van szó, és Európának is impulzust ad mindez természetesen. Biztosan ismerik ezt a képet, illetve térképet, láthatjuk itt Európát és Észak-Afrikát, ahol sötétebb a térkép, ott kevesebb a napsugárzás, ahol világosabb, ott több. És mi az ötlet? Nos, azt hiszem, a legtöbben már hallottak a dezertekről. Az elgondolás lényege az, hogy ott, ahol sok a, sokat süt a nap, és ahol kevesen élnek, illetve alacsony a népsűrűség is, ahol sok a szélenergia is, ott azt a helyi lakosság számára hasznosan ki tudjuk termelni, és megteremtsük annak lehetőségét, hogy az ott kitermelt energiát részint Európába exportáljuk. Ez nem olyasmi, amit holnap vagy holnap után már megvalósíthatunk, ez a, az eljövendő évtizedekre szóló projekt egy hosszú lépésről lépésre történő folyamat lesz ennek megvalósítása. Mindannyian tudják, valószínűleg, és egyre többet hallunk erről a híradóban, hogy Európa szomszédja, ugye Észak-Afrika, az elmúlt években ismét rádöbbentünk erre, fantasztikus emberek élnek ott, fantasztikus országok, amelyek nagyon kultúra orientáltak és nagyon barátságosak, és ezek az országok nagymértékben fejlődnek, növekszik a lakosság, nő a GDP is, és nyilvánvalóan ez sok energiát előfeltételez, nő a szükséglet iránta. Azt hiszem, hogy az energiaellátás 85-90%-a ott foszilis energiaforrásokra támaszkodik, nyilvánvalóan ez nem fenntartható, valamit tenni kell. Ez egyel több érv amellett, hogy a dezertek ötleteit megvalósítsuk ott, ahol az energiaforrások adottak. Itt van nyilvánvalóan Európa is, főként itt, Euró- itt Brüsszelben régóta foglalkoznak az energia témával, van egy hosszú távú stratégia is erre vonatkozóan, és nyilván ez az energiahatékonyságnál kezdődik, nem szabad tehát pazarolni az energiát, ha megfelelően kell hasznosítani azt. Ez az első lépés, itt a képen egy lépcső formájában mutatjuk ezt be. A második lépés az, hogy decentralizáljuk azokat a lépéseket, amelyeket lehet, és lokális szinten valósítsunk meg azt, amit lehet. Aztán van egy másik lépcsőfok, egy további lehetőség, hogy az európai tagállamok kisegítsék egymást, hogyha valaki többet tud kitermelni megújuló energiából, akkor azt továbbítsa többiek felé. És azt hiszem, hosszú távon ez azonban nem elegendő, összességében az európai piac számára több megújuló energiát kell rendelkezésre bocsátani, és ezt a közel-kelet, illetve Észak-Afrika területéről hozhatjuk be Európára, hossz, Európába hosszú távon, és mindez viszonylag gazdaságos lehet. A terv az, hogy néhány évtizeden belül az átlagár alatti áron lehessen energiát importálni Európába. Ez tehát az ötlet magva. Ami az európai politikát illeti, Európa már elvégezte házi feladatának egy jelentős részét. Két évvel ezelőtt az energetikai irányelv révén eszközöket dolgozott ki az Európai Unió. Egyrészt arra vonatkozóan, hogy a tagállamok egymás között megújuló forrásokból származó energiát tudjanak átadni egymásnak. Másrészt azonban a megújuló energia importálás is rendkívül fontos Észak-Afrikából, más területekből. Ez a 9-es cikk az, amely erre vonatkozik, ez a rugalmas együttműködési mechanizmusokat fedi gyakorlatilag, és ez e tekintetben az észak-afrikai projekt rendkívül fontos lesz. És ezt az általánosan megfogalmazott eszközt, amelyet a 9-es cikk bocsát rendelkezésre nyilvánvalóan át kell fordítani gyakorlati, a gyakorlati megvalósítás nyelvére, annak érdekében, hogy mindenki hasznára válhassék. A dezertek tulajdonképpen nem más, mint hogy lehetővé tesz különböző projekteket a megújuló energiákkal kapcsolatosan, napenergia, szélenergia és így tovább. Mindezek kiaknázhatók a közel-keleten és Észak-Afrikában a dezertek révén. Nagyon fontos, hogy mindez partneri kapcsolat alapján történjen, ezt az adott országokkal együtt végezzük, fontos példa Marokkó. Élen jár a marokkói kormányjal, a marokkói napenergia ügynökséggel folytatott együttműködésünk. Ez egy olyan alap, ahol nem csak energiáról beszélünk, hanem rendkívül fontos nyilvánvalóan a társadalmi gazdasági szempont, hogy perspektívát nyújtsunk a helyi lakosság számára, gondolok itt munkahelyekre, szakértelemre, a szaktudás, a tudás transferre, és így tovább. Munkánk nagy része hosszú távú stratégiára vonatkozik az elkövetkezendő 40 éve, évre és arra azon túlmutatóan infrastruktúrás kérdések megoldásán dolgozunk, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy mielőbb láthassuk azt, hogy működik ez a projekt, és hogy láthassuk azt is, hogy mely nagy feladatokkal szembesülünk. Jelenleg a Mazennel, tehát a marokkói ügynökséggel egy kísérleti projektet dolgozunk ki, ahol 500 megawatt a megcélzott nagyságrend, tehát egy viszonylag nagy mennyiség, nagy dimenzió, ami a megújuló energiákat illeti, habár az economy of skill is rendkívül fontos szerepet játszik, tehát fontos, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy költségcsökkentőek ezek a projektek. Nagyon fontos látni, illetve láttatni, hogy ezek a berendezések, amelyek kezdetben nagyon sok beruházást kívánnak meg, integrálhatók a piacba. Itt van a, egyrészt a nap a fotovoltaikus berendezések többek között 400-100 megawattos nagyságrendről van itt szó. Nem fogok részletekbe bocsátkozni, mert nincs elég időnk. A következő dia azt mutatja, hogy milyen feladatot kell elérnünk közösen, tehát a politikai szereplőkkel, gazdasági szereplőkkel együtt. Minden technológia kezdetben, legyen szó szélenergiáról, biomasszáról, fotovoltaikáról, kezdetben sokkal, sokkal drágább volt, mint most. És láthatjuk itt a különbséget a költségek és a piac között. Kezdetben tehát az efféle technológiák és projektek még nem térülnek meg, és itt nyilván támogatásra van szükség, de a cél az, hogy a támogatás és célzott beruházások révén partnerségben az észak-afrikai országokkal is, akik szakértelmükkel is hozzájárulhatnak a projekt sikeréhez, a költségeket a piaci ár felé nyomjuk le, és a jó hír az, hogy amint piac képes lesz egy-egy technológia, elérkezik egy olyan időszak, hogy gyakorlatilag az energia árak mondjuk 10-15 év elteltével a fosszilis erőforrásokból előállított energia ára alá esik. Összességében tehát hosszú távon a megújulók az energiaellátás szerves részét képezik majd. Hogy ezt lehetővé tudjuk tenni, konkrétan három lépésre van szükség, és itt az Európai Parlamenttel való együttműködés is rendkívül fontos. Először azt mondjuk, valósítsuk meg először is az első projektet, a mazennel, a marokkói ügynökséggel együtt, amelyről már beszéltem. Gondoskodni kell a finanszírozásról, a politikai támogatás meglétéről, az iparral is egyeztetni kell, hogy egy együttműködés jöjjön létre. És eh, az Európai Beruházási Bank, a Világbank bevonása is fontos, és fontos az átláthatóság és nyilvánvalóan a teljes folyamat során. Említettem ezt a Flexible Mechanism nevezető eszközt, tehát ezt a rugalmas mechanizmust, a 9-es cikk fogalmazza meg ezt, és ezt is rendkívül fontos meg a gyakorlatban alkalmazni. Amint az első projektet sikerül megvalósítanunk, el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan néz ki a jövő, hogyan néznek majd ki a hosszú távú partnerségek Észak-Afrikával például, melyek azok a fontos elemei ennek a partneri kapcsolatnak, amelyek fontosak mind Európa, mind Észak-Afrika számára. Gondolok itt energiára, de más témákra is. De főként az energiára vonatkozóan fontos az, hogy Marokkó, Tunézia vagy más egyéb országok, amelyek a régióban találhatók, és készen állnak az együttműködésre, hogy ezek az országok összefüggéseiben lássák az energetika, munkahelyteremtés és egyebek, egyéb kérdéseket. Remélem, hogy nem léptem túl az időt, azt hiszem, hogy 8 percnél tartunk most. Nagy szeretettel meghívom Önöket egyébként egy konferenciára, amelyet idén Kajróban szervezünk meg, sok politikai döntéshozó jelen lesz, Öttinger úr például már jelezte, hogy jelen lesz, és részt vesz. Több európai tagállam is jelezte, hogy képviselőket küld, valamint észak-afrikai közel-keleti országok is részt vesznek majd miniszteri szinten. Tehát nagyon szép, nagyon szép, nagy szeretettel meghívom önöket is erre az eseményre. Köszönöm szépen ezt az érdekes előadást, köszönöm szépen a meghívást Kairói konferenciára, az elnök úr majd tisztázza ezt a kérdést a koordinátorokkal, hogy tudunk-e oda delegációt küldeni. Azonnal át is adnám a szót a következő előadónknak, Albrecht Kaupnak, hogy kezdje meg előadását, parancsolja Kaup úr. Können jemand die, was sind das? Sie, ja. Jó napot kívánok én is. Albrecht Kaup vagyok, három éve Kajróban, Egyiptomban élek, és a EU déli határ szomszédállamaival az elektromos árampiac integráció tekintetében koordinátorként dolgozom. Voltak éppen tehát ma azt akarom elmondani, amit mindig elmondanak nekünk, és amelyről az elmúlt három évben mindig beszélgettek velünk az európai gondolatainkról, mégpedig arról, hogy integráljuk az árampiacot a, egész pontosan az észak-afrikai hálózatot az európaiba, és talán a jövőben még exportáljunk is onnan áramot. Ez itt a feladatunk, egy európai bizottsági célkitűzés alapján katalizátor feladatunk van. A katalizátor problémája az, hogy felgyorsítja a párbeszédet, de nagyon gyorsan el is ég ezen közben. Öt kötetben adtuk ki a vélekedéseinket, hat hónappal ezelőtt publikáltuk ezt az öt kötetet, és ezek az Energy Commissioner weboldalon olvashatóak, ahol arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk, hogy hogyan néz ki ez egész erőmű ágazat a földközi tenger térségében, milyen megoldások mutatkoznak ahhoz, hogy a híres hírhet gyűrűt lezárjuk, milyen piaci potenciál működik, és milyen nyomvonalakat választhat, választhatunk ki, és milyen jogi és adminisztratív nehézségek mutatkoznak a szolár vagy a nap elektromosság exportjában. És mindegyik kötetről csak két-két fóliát mutatok be. Nézzük meg a valóságot összevetve a vízióval. Két részre osztottam ezt. baloldali oldalon egy nagy yes szó látható, yes. Ez a baloldali oldalon látható. És ez a mai technológiával áthidalható a földközi tenger, de bizony Líbiánál megakadnak ezek a vezetékek. Tehát egyelőre Tunézia, Marokkó és Líbia van bekapcsolva. Két számadatot is látnak, 5 százalék, illetve 8 százalék. Jelenleg azonban a százalék arányok azt mutatják, hogy a régióba, Európából áramlik az áram. Az elmúlt öt évben még csak romlott a helyzet. A kék vonaltól jobb oldal, a sárga vonaltól jobbra, ahol Egyiptom veszi kezdetét, itt valószínűleg nem lesz átjárható a földközi tenger, vagy legalábbis nem itt fektetik majd le a vezetékeket, nem Kréta és Görögország felem. Tehát baloldalt a földközi tenger nyugati térségében úgy gondoljuk, hogy a mai technológiával átjárható a földközi tenger, hiszen a földközi tengerben nézzék meg ezt a domborzati térképet, nagyon mély árkok húzódnak, mint a Grand Canyonban. A kör majdnem bezárult, az Enzo, a hálózatépítő szervezet Aleppónál jár már, tehát a szír határnál, is minden technikai probléma nélkül folytathatnánk a munkát, de Manuel erről majd részletesen beszél. És látják a két fekete vonalat, itt Líbiát mutatjuk, hogy itt nem haladunk tovább. Tehát Marokkóból nem tudunk tovább áramot küldeni, itt nem lehet szinkronizálni. Az elmúlt két kísérlet nem volt sikeres. Így néz ki tehát az jelenlegi helyzet az export tekintetében, illetve az áramcsere a földközi tenger körzetében. Hogyha most a megújuló energiák és a szolár technológia konkurenseire gondolnak a CSP-re vagy a szélenergiára, hát a mi konkurensünk nem az olaj, nem az atomerő, és nem a szén, hanem a gáz. Um, az erőmű kilovattórák 70%-át gáz erőművekkel állítják elő, baloldat pedig voltak éppen a káoszt akarom megmutatni. A gáz ár teljes egészében megbecsülhetetlen, föl és le szaladt ez az ár. Az 5 és 15 dollár közötti ársíkban mozgott izgága módon ide-oda a gázár. És hogyha az erőműveket megnéz, megvizsgáljuk, és megpróbáljuk megmondani, mi fog történni, azt mondhatjuk, hogy minden meg fog duplázódni, kétszer annyi gázra, kétszer annyi szénre lesz szükség, és két, sajnos csak kétszer annyi megújuló energiaforrás áll majd rendelkezésre, pedig azt reméltük, hogy ez esetleg meg négyszereződik ez a kínálat. És Egyiptomban már nem lehet további víz, vízerőműveket építeni, ezért eh, a vízerőmű részesedése, a vízi elektromosság részesedése felére fog csökkenni. Pedig erre van szükség, hogy a terhelést kiegyenlítsük, eh, aztán az eré 10%-ra nő meg, de hát jelenleg csak 1-2 százalékos részesedéssel rendelkezik a legnagyobb akadály az a tény, Az a tény tehát, és ez akadályozza a megújuló energiaforrások elterjedését a régióban. Az akadály tehát az, hogy 60, hogy évente 11%-kal nő az áramigény. Mit jelent ez? Mi következik mindenből? Nos az, hogy nem tudjuk az egész áramigényt saját magunk előállítani, Európából importálunk áramot 4 és 8 százalék között a teljes felhasználásra vetítve. És minden partner azt mondja, miért használjam a napenergiát, amely 5-10-szer akkora tőkebefektetést igényel. És mindenki ezt mondja, hogy más gondunk van, és azzal kell törődni, hogy ne fogjon el az áram. Tehát ezt csak jelzem önöknek, hogy ez a helyzet az észak-afrikai térségben. Ráadásul a magán szolgáltatók, akik meg az állami, állami szolgáltatók között nagy a versengés, a magánszolgáltatók 50-100%-kal magasabb árakat kell, hogy kiszámítsanak, hogy a kockázataikat le tudják fedni. Az egyik képben megmutatom az áramár struktúráját, amely nagyon fontos számunkra. Két csoportra oszthat, osztja ez az országokat. Az alsó sárga oszlopban szerepelnek ezek az országok, ahol a legalacsonyabb az áram legol, legolcsóbb az Egyiptomban, két és fél eurocent, és a következő csoportban 7 mm, eurocentos csoport van Marokkó, Izrael, Libanon, Tunézia, és aztán látják a lila dobozt, és láthatják, hogy itt a szélenergia nagyon versenyképes, tehát itt nem kell plusz ráfizetéseket folytatni. A sárga azok a mi ipari áron, az mi ipari árunkat mutatja, és a 28-38 eurócent közötti ár, melyet kés, kékkel mutattam meg, a háztartási túli árakat mutatják meg. Különböző számokat látnak itt 23-38, illetve 14-23, ezek pedig a napenergia előállítási költségeit, vagy a szolártermikus, vagy a PV berendezéseket mutatják, és zárójelben látják azokat az árakot, hogy egy magán szolgáltató számolna ki az árat. Legalább 1,5-1,7-tel kell beszorozni az árat, hogy a magánszolgáltató kockázatot lefedje. Versenyképes jelenleg csak a szélenergia, négy országban pedig sajnos az áram ár olyan alacsony, hogy nagyon nagy támogatást kell fizetni a szélenergia betáplálóinak, hogy versenyképesek maradjanak. De most mindjárt jön a jó hír is. Mindezek ellenére, hogyha ma egy ilyen nap erőművet építenének, mondjuk 500 megawatt és húsz év múlva visszatekintenének, hogy jó döntést hoztak-e, azt kellene mondaniuk, hogy igen. Hiszen láthatják, hogyan zöldül ki a diagram. A piros oszlopok az éves támogatást illetik, illetve azt a pénzeszköz, pénzmennyiséget, amit a beruházásba be kell pumpálni évente, zölddel pedig a nyereséget, a kivett nyereséget mutatjuk meg ahogy nő a gázár és a fosszilis tüzelőanyagok ára, úgy válik majd olcsóbbá a napenergia. Tehát már ma is építhetünk ilyen erőműveket, hogyha elfogadjuk, hogy az els, első időben először költségeket okoznak ezek, és csak utána nyereséget az olyan konstrukciókat, mint amit baloldat láthatnak, ezeket el kell kerülni, ahol soha nem jutunk a zöldbe. De ne a worst case szenárióból induljunk ki, ne a legrosszabb eshetőséggel számoljunk, hanem inkább azzal, hogy 7-10 év futamidő elteltével nyereséget termel a erőmű a befektetőknek, a tulajdonosoknak. És most rátérek egy következő érzékeny kérdésre, az export kérdésére. Két évvel ezelőtt Európában sokszor beszéltek erről, többször mondták, hogy Európában sürgősen szükség van a nap energia áramára. Ez nem segített eh, nálunk a helyzetet, hiszen eh, azt mondják nálunk a döntéshozók, hogy két év azt mondjátok, hogy kell ez az áram, de nem történik semmi sőt inkább azt mondják a beszélgető partnereink, hogy valószínűleg Európának nincs is szüksége erre az áramra, de pedig ennek gazdaságilag értelme volna. Hogy magyarázom ezt meg? Our tariff sárgával van feltüntetve ez, mondjuk Londonban, ez 26 eurócent. És hogyha valahol a földközi tenger déli partjain építenék ezt a berendezést, akkor 13 eurócentér elő lehetne ezt állítani. Nem hiszem, hogy a berendezéseket, az erőműveket olcsóbban lehetne megépíteni, tehát 20%-ot ez még hozzáadunk. Tehát nem lesz olcsóbb itt az erőműépítés. Aztán persze az áramot át kell szállítani, itt is talán 10% veszteség jelentkezik, tehát a 10%-ot levontam és persze a magas feszültségű hálózatok működtetője is eh, levon valamit, mondjuk három eh, eurót kilovattóránként, három centet kilovattóránként, és így 20 centet érünk el. Azaz, pénzügyileg még így is megérni, és gazdaságilag is. Csupán az a probléma, hogy délre nem mutatkozik érdeklődés a beruházók részéről, hiszen nem nincs megoldva, hogy kivásárolja meg ezt az áramot éjszakon. Három technológia verseng egymással. A CSP, tehát a termékus berendezés tárolóval nagyon függ attól, hogy az erőmű ágazatnak tényleg szüksége van-e az áramra. A szél energiával nincsen semmi baj, ez már most versenyképes, és azt látjuk, hogy a PV vagy PV már most megnyerte a CSP-vel a versenyt, ami az előállítási költségeket illeti. Mi több a távolság nő kettejük között. Azaz tehát a PV technológia egyre jobban megközelíti a szélenergiát. Két, három, öt év alatt talán versenyképesebb lesz a szélenergiával. Nál. Így látjuk tehát a technológiát. Öt javaslatot is megfogalmaztunk. Az első, a sokkal nagyobb tőkeigényre tekint ki, tehát az első javaslatunk az, hogy nagyobb és több bankot kell bevonni, az erebb fandokat nem annyira vonják be ezekbe a tárgyalásokba, ezekbe a munkákba. Csökkenteni kell az energia igényt a térségben, és nagyon fontos az energia hatékonyság a megújuló energiák számára. Ez nem csak egy hobbi, ez egy fontos dolog a figyelmünket egyre inkább most északra kellene irányítani, tehát olyan megvevőket kellene találni, akik hogy 9 cikket ellenőrzik, tesztelik. Ezen felül pedig nem csak zöld, hanem szürke és fekete forrásokatból lévő áramot kellene eladni, máskülönben ez gazdaságilag nem működik. A teher rugalmasságot jobban ki kell használni, a storage, tehát a tárolási lehetőségen gondolkozni kell, és itt az utolsó fóliám, hogyha valaki ezt gondolja, hogy a napenergia drága, akkor gondoljon arra, hogy én Egyiptomból jövök, ahol piramisokat építettek emberi erővel, hogyha ma erőműveket gyárt építenénk emberi erőforrással, akkor kilovatóránként két és féltől 25 euróig terjedő bekerülés árba kerülne az áram, függően attól, hogy hamburgert zabálnak a mókuskerékben lévő munkások, vagy pedig olívaolajat. Szóval még így is olcsóbb a megújuló energia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kalpúr. Nagyon lelkesítő volt ez a végkonklúzió, és már is rátérünk a következő előadóra. Strossz úr, parancsoljon öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak erre az ülésre, és így alkalmam nyílik, hogy bemutassam a mediterrán napsugár tervet, amit az Unió készít, annak érdekében, hogy ezt megvalósíthassuk. Amint tudják, a mediterrán napterv, szoláris terv, ez egy nagy elképzelés, az első hat prioritás egyike, amit az állami kormányfő kormányfők Párizsban elhatároztak a Párizsi csúcs alkalmával 2008. júliusában. Ezt követően a célok egy kicsit tovább finomodtak, és a mediterrán szolár tervnek a kiterjed nem csak a nap, hanem az összes megújítható energiára. Nevéből azt gondolhatnánk, hogy csak a nap energiára koncentrálunk. Azonban arról is van szó, hogy 20 gigawatt többlet energi- villamos energiát termeljünk. Exportról itt még nincsen szó, az exportos csak egy töredék lenne, amit később kellene meghatározni. Úgy gondoltuk, hogy körülbelül a 20 gigawatt egy negyede lehetne ez. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, a tagállamok azt kívánták, hogy készüljön egy úgynevezett master plan, egy alapterv, amiben meg lehet határozni azt, hogy hogyan tudjuk elérni ezt a célkitűzést. Ez a célkitűzés, ez az óriási kezdeményezés, ami euró-mediterrán politikai kezdeményezés, ahogy önök is tudják, az európai és világ globális kontextusba illeszkedik, ami folyik a klímaváltozásról. Kötelezettségvállalások is vannak ezen a téren a 2020-al kapcsolatban, és fontos, hogy a Párizsi Deklaráció és a mostani időpont között a titkárság, ami egyébként csak a múlt év végétől él valójában, de nagyon sok minden történt. Nemzeti stratégiák kerültek jóvahagyásra több földközi tengeri országban, Marokkó, Algéria, Tunéziában, más országokban is. Komoly ipari kezdeményezések is, kéti és egyéb vállalatok is felléptek, és új finanszírozási eszközöket is előkészítettek a nemzetközi pénzintézetek. Tehát ebben az elmúlt két évben egy bizonyos folyamat elindult, és egy katalizálódó folyamat is beindult. A Párizsi nyilatkozat keretében az UPM-nek a titkársága azt a feladatot kapta közvetlenül, amit egyébként a Párizsi melléklet nyilatkozatában megtalálunk, hogy vizsgálja meg, hogy mennyire kivitelezhető egy napenergiás mediterrán terv. Ez az, amivel foglalkozunk. Ezt a mandátumot megerősítette a 43 állam, amelyek azt kérték a titkárságtól, hogy ezt a masterplant koordinálja a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal és minden egyéb értekelt féllel. Természetesen ennek érdekében a titkárság az akikra, a közösségi vívmányokra támaszkodott, illetve azra a stratégiára, amit a tagállamok elfogadtak, még mielőtt ez az egész múlt évben beindult volna. Az első találkozónkat Brüsszelben tartottuk az összes érdekelt féllel néhány hónappal ezelőtt, pontosabban februárban. Mit próbáltunk meg elérni ezen az alapon? két vagy három dolgot, amelyek egymáshoz kapcsolódnak és alapvetően fontosak, méghozzá párhuzamosan kell ezeket megvalósítani. Az első, ez a masterplannak a lényege, hogy amennyire lehet konszenzusosan egy referencia keretet alakítsunk ki az összes érdekeltel, illetve a tagállamokkal. Ez a referencia keret kell, hogy lehetővé tegye, hogy együtt megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amivel a legfontosabb kérdéseket kezelni tudjuk, azokat, amelyek közül többet itt az előttem szólók is említettek. Többek között a megújítható energiák nagy volumenű felhasználását, elsősorban a mediterrán térségben. Tehát együtt kell megtalálnunk a megoldásokat erre az alapvető kérdésre, amit a jogi keretek, az infrastruktúra, a finanszírozás, a technológiák, a technológia transfer jelentenek, illetve a kapacitás Ez egy központi feladat, ami a masterplanja, az alapterve lesz ennek az egész projektnek. Ez egy viszonylag rövid, szintetizált politikai dokumentum, nem pedig új tanulmányokat jelent, amelyekből már bőven van. És a lényeg, hogy 2012 végére ez a dokumentum elkészüljön, és a, az unió miniszterei, illetve a mediterrán térség országainak miniszterei elé terjeszthessük, e, és 2020-ig kijelölendő célokra. A konkrét kísérleti projektek beazonosítása és támogatása következne ezt köve, ezután. Tehát ez tulajdonképpen az a feladat, amit ránk bíztak összességében, és amit mi igyekszünk a lehető legjobban elvégezni. Melyek azok a módszerek, amiket alkalmaz, alkalmazni kívánunk? A titkárság csak egy platform, amelyiknek viszonylag korlátozottak a lehetőségeik, a fő feladata, hogy fókuszpontként szolgáljon mindezen megoldásokhoz, de nagyon fontos itt a tagállamoknak a politikai hozzáállása, mert rendkívül politizált, komplex kérdésekről van szó. Mindennek az az értelme, hogy ahogy már említettem, hogy egységes látásmódot sikerüljön kialakítanunk a tagállamok aktív részvételével. A titkárság e tekintetben egy semleges hely, illetve intézmény, amiben a se nem északi, se nem déli, hanem a földközi tenger mindkét partját képviseli bizonyos technológiák és projektek érdekében. Természetesen valamennyi partnert be kell erre vonni, a tagállamokat, de amint említettem, az iparágat, a különböző pénzintézeteket és a civil szervezeteket is. Ezzel a masterplannal azt kívánjuk elérni, majd erről még bizonyára kell vitatkoznunk a tagállamokkal, hogy tovább lépjünk az öt fő építő kocka vonatkozásában, amik egyébként már említésre kerültek. Ez a politikai szabályozási keret, a finanszírozási kérdések, a fizikai infrastruktúrák, az eh, megújítható energiáknak a az elérése a mediterrán térségbe és a technológia transfer, illetve a kapacitások kiépítése. Nagyon röviden, részletezés nélkül, mert mindezekről a fejezetekről még a partnerekkel kell majd vitát folytatnunk. A struktúrája ezen különböző elemeknek a következő lehetne. A politikai szabályozási keret, ez politikai, hosszú távú politikai kötelezettségvállalást jelent a tagállamok részéről, ami egy keretet adna a beruházóknak, befektetőknek, hogy tudják merre haladunk, és egy szabályozási keret, ami a megújuló energiákat szabályozna általában, beruházások, beruházásvédelem, adó, vám, de speciális vonatkozásokban is környezet és egyebek. Ami a finanszírozást illeti, a két szomszédom nagyon említette, hogy mekkora a szakadék ezen iparágaknak a megújítható energia ára és a foszilis üzemanyagok vagy tüzelőanyagok ára között egy egész ö, sor dolog van, amit meg kell valósítani ahhoz, hogy megoldásokra hoz jussunk. Ezen eszközöknek egy része már jelenleg is létezik, csak éppen nem alkalmazzuk őket. Sokat volt szó a 9-es cikkről, ez egy nagyon fontos ö, eszköz, de természetesen kiegyensúlyozott termelésre van szükség a helyi fogyasztás kielégítésére és az exportáláshoz. Az exportálásnak csak akkor van értelme, hogyha a déli és keleti mediterrán országoknak az igényeit is már kielégítjük kollégáimmal beszéltünk erről, nagyon sok szakirodalom, tanulmány létezik. Most már valószínűleg politikai határozott kötelezettségvállalásra van szükség a majdani európai vásárlók részéről és így tudunk majd előbbre lépni. Másik eszköz, ami már létezik, ez mind a szén finanszírozásával kapcsolatos terület. Hát a jelenlegi helyzet az oda vezethet minket, hogy visszalépünk még ahhoz képest is, ami már megvan. Még akkor is, hogyha csak néhány százalékot fedez le a napenergiából, de a CDM-eket, a fel tudjuk használni, de van egy ETS irányelvünk, amelyik nagyon világosan megmondja, hogy azon projekt esetében, amelyek 2012. december 31 előtt nem kell bejegyzésre, azokra nem adható ki a tanúsítvány kivéve, hogyha egy megállapodás van az Unió és a befogadó ország között. Tudomásom szerint ilyen egyezmény egyelőre nincsen, semmi sem történt ezen a területen, tehát miközben a megújuló energiákat próbáljuk fejleszteni és az együttműködést a mediterrán térség két oldalán, előfordulhat, hogy a PSM-nek a finanszírozásából mindössze 2-5 százalék lesz, mert nem lesz már szén karbonhitel, és nem lesz miből finanszírozni ezen projekteket őket. Tehát ez egy nagyon komoly aggodalmat jelentő kérdés. Arra is szükség van, hogy csökkentsük a kockázatokat, mert volt szó a megújuló energiák költségeiről, vannak olyan kérdések is, amelyek a 20-25 éves szerződésekben rejlő kockázatokkal kapcsolatosak, és nyilvánvaló, hogy ezzel is foglalkozni kell, és olyan mechanizmusok kellenek, amelyek lehetővé teszik, hogy a költségeket csökkentsük, és ezeket a kockázatokat kezeljük. Nyilvánvaló, hogy többet kell dolgozni a projekt előkészítésen, mobilizálni kell a különböző finanszírozási lehetőségeket. Tehát egy egész sor instrumentumra van szükség ahhoz, hogy ezek működjenek. Egyetlen egy eszköz sem fogja önmagában meg, lehetővé tenni, hogy ezt a kérdést megfelelően kezeljük. Tehát egész sorintézkedésre van szükség egy politikai akarathorra, munkára, nagyfokú együttműködésre. Azonban, ha nem sikerül ez, akkor nagy mértékben nem leszünk képesek ezeket a technológiákat kifejleszteni. De ahogy említette, Vanson úr, hogyha ezeket a technológiákat nem használjuk, akkor a költségek nem fognak csökkenni, és továbbra is zsákutcában leszünk. Másik kérdés az infrastruktúrák hálózata. Nem szeretnék részletekbe menni, mert majd más előadásokban lesz még erről szó. Átfogó látásmód kell az infrastruktúráról. Nem szabad kizárólag a, medit- a földközi tenger két oldalának összekapcsolásában gondolkodni, ez is szükséges természetesen, de a földközi tenger déli oldalán lévő összekapcsolásokra is kell gondolni, de a déli országok hálózataival való összekötésével, illetve a piachoz való hozzáférésen is kell gondolkodni, amikor megérkezik a hálózat Európába. Másik döntő fontosságú elem, hogy ezek a megújuló energiáknak mindenképpen fejlődési vektort kell, hogy képezzenek ezen déli országoknak. Nincs értelme kidolgozni ezt az egészet akkor, hogyha csak arról van szó, hogy az északi országokba importálunk energiát. Tehát a déli országok iparosításában is kell gondolkodni, és különböző lehetőségekben, esetleg például olyan záradékokkal ellátni a megegyez, megegy, az egyezményeket, hogy helyi ipar beszállításának százalékát garantálni, és ehhez hasonlókra van szükség. Ez nagyon fontos, mert a helyi tartalom nagyon változó, 30 és 50 százalék között ingadozik a lehető leg, a legjobb esetben is, de nagyon legtöbbnyire csak 25 százalék körül van hát meg kell nézni, hogy hogyan oldható ez meg, mert egyébként a déli országokat fizetési mérleg problémák elé állítjuk. Tehát a technológia transfer kérdése, a kapacitás kiépítés nagyon fontos ezen túl, és a legjobb megoldások megtalálása a különböző szereplőkkel, és megfelelő platformokat is meg kell találni. Tehát mindezen kérdéseket kell a tagállamokkal együtt kezelni ahhoz, hogy reális, konszenzus alapú megoldásokat érjünk el. Ez egy óriási feladat, és az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek ebben döntő szerepe van, mint egy irányító katalizátor. Végezetül azt mondanám még el, hogy más kollégák is elmondták, hogy az elkövetkezendő két-három év lesz a döntő fontosságú. Remélem, hogy sikerülni fog ezt sikerülni fog mindezt megvalósítani. Az eszközeink megvannak, van politikai szándék a klímaváltozás elleni küzdelem mellett, az energetikai biztonság kérdése felvetődik, a az atomenergia utáni korszak kérdése is felvetődött már, és itt van ez a fantasztikus projekt, amit a mediterrán unión belül lehetne megvalósítani. Az is fontos, hogy a mediterrán térség országai úttörők legyenek ebben a területben, mert a világ egyéb térségeiben nagyon gyorsan haladnak a dolgok Dél-Afrikában, Kínában, Egyesült Államokban és ha nem a mediterrán országokban történik meg ez az első lépés, ahol jók a lehetőségek, akkor előfordulhat, hogy nem fognak az úttörők közé tartozni, ahol minden eldől, és nem fogják tudni kell, kellő mértékben kihasználni azokat a lehetőségeiket és komparatív előnyeiket, amelyek megvannak. Ezért fontos, hogy ez eh, megfelelően megtörténjen. Köszönöm az asszony. Nagyon szépen köszönöm, Strauss úr, az ön rendkívül érdekes előadását is. Tekintettel az időre, önnek adom meg a szót, Burkhardt úr. Parancsoljon, el is kezdheti azonnal az előadását. Köszönöm szépen. Amíg megjelenik az előadás, már meg is jelent. Üdvözlöm Önöket! Rövid bemutatkozás azokkal, akik még a First Solarral még nem találkoztak volna az életükben. Nos, egy 12 éves cég vagyunk, fiatal cég ez egyrészt, másrészt eh, ebben a fiatal iparágban már idős cégnek számítunk. Az USA-ban van a székhelyünk, de Németországban van egy nagy gyártóegységünk, az USA-ban, Maláziában, Franciaországban, Vietnámban pedig eh, további gyáretségeket tervezünk megnyitni. Mi vagyunk a legnagyobb eh, vékony film modul eh, gyártó és a második legnagyobb PV modul gyártó világban. És a leghíresebbek azért vagyunk, mert mi, messze mi állítjuk elő a legolcsóbban ezeket a modelleket az infant technológiának köszönhetően. 75 cent per watt eh, költséget tudunk elérni, és ez valóban irányadó az iparban. Nos, azért akartunk itt beszámolni a meghallgatás keretén belül, mert egy, mi építettük ki a 2,4 gigawattos sivatagi vezetéket, az USA dél-nyugati részében ez a legnagyobb sivatagi piac a világon. Nos, hogyan nézzük, hogyan tekintünk a mediterrán térségre. Nos, a PV um, igazi új energiaforrást jelenthet, és a gen, energia generációs kapacitás tekintetében a PV és a szolár, tehát a napenergia összességében nagy esélyt jelent. Ezen pedig pedig lehetőséget kínál arra, hogy a meglévő portfólió generációt jobban kezeljük. Egy sor um, üzemeltetővel van dolgunk az USA-ban és Európában, akik most tanulták meg, hogy hogyan lehet egy szolár súlyponti portfóliót kiépíteni és fenntartani a berendezéseket. Ezen felül pedig fontos az elektricitás um, penetrációja a földközi-tengeri térségben. Ez az a terület, ahol főleg a PV közel uh, kerülhet az igényhez, decentralizált vagy centralizált módon, tehát a PV-ben rejlik az a rugalmasság, amely ezt lehetővé teszi. Ezen felül pedig egy nagy transmissziós infrastruktúra kiépítésén is gondolkoztunk, ezt is meg tudjuk tenni, de helyi szinten pedig a transmissziós veszteségek elkerülhetőek, hogyha elég intelligensen építjük ki a hálózatot. Végezetül pedig szociális szempontból két fontos szempontot említek meg, munkahelyeket teremtünk. Egy építő csapat az USA-ban, hogy néhány számadattal beszámoljak, 270 munkással dolgozik az installáció, megavat installációnként, tehát hatalmas mennyiségű munkatárs tud itt dolgozni, amikor a PV-ket építik ki. Aztán persze a mm, szakértelem átadása is kritikus jelentőséggel bír. Az iparág nagyon komolyan tanulási útra tekinthet vissza, gyorsan öle, öregedett vagy bölcsesedett a iparág, és persze vannak a környezetvédelmi és az energiaellátás biztonsági megfontolások, hiszen így lehet függetlené válni a foszilis erőforrásoktól, valamint az importtól való függés csökkenteni, és az árvolatilitástól való függés csökkenteni. Ugye sokan nem tudják, hogy néznek ki ezek a hatalmas PV projektek, és hogy milyen előnyekkel járnak, hogyha megnézik a P Solar PV-t, ez se olajat, se vizet nem használ, teljesen tiszta, semmilyen kibocsátást nem termel, és nincsen semmilyen fajta hulladéka, és ez óriási lehetőséget kínál a sivatagi térségeken. Majdnem kezelésmentesek, azt mondhatnám, hogy a kezelésük nagyon egyszerű, tehát voltak éppen fixált, vagy pedig eh, nagyon egyszerű technológiával lehet dolgozni, mert könnyen eh, alkalmazható. A szindioxid lábnyom nagyon kritikus, az energia payback a megújulóknál nagyon fontos, és a PV ezt lehetővé teszi. Egy nagy terület, amelyről kevesen tudnak, de amikor ezt a rendszert megismeri az ember, akkor rájön, hogy se a por, se a páratartalom nem okoz problémát, tehát abszolút használható ez a technológia. És természetesen az erodáció számít, az erózió számít, de összességében egy megbízható rendszert bárhová lehet építeni, és sok európai ország is bizonyítja ezt. Projektfejlesztési szempontból úgy hiszem, hogy nagyon kritikai, kritikus jelentősége van, hogy rövid lead time-mal, előkészületi idővel és rövid idő alatt ki lehet ezt építeni, ezt moduláris a projekt, ugye finanszírozás szempontjából ez nagyon fontos. A tőke tehát nagyon fontos, de nincsen voltak éppen semmi fenntartási költség, és a PV projekteket modulárisan is lehet finanszírozni 10-15-20 megawattos egységekben elkezd termelni az első egység, és utána lehet finanszírozni a másodikat. Nincsen szükség víz vagy gáz infrastruktúrára a PV projekt körül. Ez olyan helyzeteken, helyeken jelent nagy esélyt, ahol semmilyen infrastruktúra nem létezik. Végezetül pedig bármilyen topográfiára fel lehet építeni ezeket a PV-ket. Persze minden fejlesztő szeretne sima, lapos területre építeni, de domb hegyoldalra is lehet tenni ezeket a PB-ket. Lássuk, a költségeket 40%-kal eh, lehet tehát csökkenteni, és eh, úgy gondolom, hogy ez egy finanszírozási komponens kritikus szerepet játszik, különösen a sivatagi kontextusban, hiszen a finanszírozás kon- költsége csökkenthető. 35 gigawatt PV kapacitás működik a világban, ebből mi 4 gigawattot mi építettünk ki, és a finanszírozás nem jelent a pénzintézeteknek semmilyen szokatlan dolgot, egyszerűen ismerik már. Lássuk gyorsan a fóliáimat, hogy legyen időnk a vitára. Itt egész egyszerűen akartam egy, egy képet mutatni, hogyha nagy PV projekteken gondolkoznak. Ezek 10 és 80 megawattos projektek között mozognak, és ez itt a legnagyobb projekt, 290 megawattos projekt, egységes PV projekt Arizonában. A PG&E kötötte a, a szerződést, ez egy roppant versenyképes projekt, és azt mutatja, hogy egy olyan korban, korban lépünk, amikor nagyon kompetitívé válnak ezek a projektek. Mit is akarunk tehát mondani? Azt, hogy a na, sivatagok energiatermelési lehetősége hatalmas potenciállal rendelkezik, akár helyi áramfelhasználásra, akár pedig távoli áramfelhasználásra is lehet használni ezt az állam, áramot, azért, hogy a projektek életképesek legyenek és um, lábra állhassanak. Nagyon fontos tehát, hogy a PV már ma is kompetitív befektetés, a fenntartható elektromosság ügyét hosszú távon kell vizsgálni, hiszen ezek a projektek nagyon hosszú ideig eh, fogják az elektromos áramot előállítani, tovább mint 20 évig, ami a finanszírozási időszak. Ezen felül pedig eh, munkahelyeket teremt és a szociális fejlesztést is támogatja, hiszen hozzáférést biztosít az elektromos áramhoz. Végezetül pedig mi, mint a cég és az egész ipar az elmúlt években azt tanultuk meg, azt tapartuk meg, hogy eleinte um, támogatott piacon dolgoztunk, aztán kiléptünk az igazadé piacra, és ez egy ilyen átmeneti fázis, de fontos, hogy a hiátust átküszöböljük, és valódi önfenntartó piaci működés alapján álljunk rá hogyha megduplázzuk a léptéket, akkor a költségkörből 20%-kal csökkenthető. Tehát ez egy olyan becslés, amelyel az iparban számolunk. Végezetül persze a fenntartható termék életciklust is meg kell vizsgálni, hiszen fenntarthatóan kell termelni ezeket a termékeket. És hogyha több ezer panelt építünk ki, tehelyezünk eh, ki, akkor biztosítani kell, hogy ezeket begyűjtsük, újra feldolgozzuk, végezetül pedig egy stabil szakpolitikai közegre van szükség. Ez volna a fő üzenetünk önök számára, mint politikai döntéshozók számára. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm ezt a roppant érdekes előadást, a ipart és az ön cégét kitűnően bemutatta. Azt hiszem, kedves kollégák, hogy a rendelkezésünkre álló néhány percet használjuk fel a vitára. Az infrastruktúrával és a finanszírozással összefüggő kérdésekkel a következő két panel fog foglalkozni, három kollega már jelentkezett. Koncentráljunk tehát a politikai kérdésekre és a dezertek projektre, de hát senkitől nem akarom elvenni szólt Madura asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Emlékszem a régi időkre, illetve felsejlenek előttem a régi idők, amikor látom, hogy hogyan elnököl ön. De először is köszönet minden előadónak, köszönöm szépen, hogy részt vesznek a mai rendezvényen. Nagyon érdekes volt meghallgatni a mondandójukat. Érdekes volt meghallgatni azokat, akik a projekteken projektek kivitelezésében közvetlenül részt vesznek a földközi tenger mindkét partján, és többek között a dezertek projekt keretén belül is. De nem csak az egyes projektekre lennék kíváncsi, hanem az általános véleményükre is. Hogyan látják a projektek koexisztenciáját, milyenek a kapcsolatok a projektek között? Van-e már fórum, amely egyfajta komplementaritást biztosít Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Összegyűjtjük a kérdéseket, és utána lesz alkalom válaszolni Turmás kolléga. Igen, a következő lenne a kérdésem. Ön azt mondta, hogyha fekete, a zöld és a szürke kábelekről beszélt összességében, úgy gondolom, hogy világos szabályokra van szükség. Van-e ötletük arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne világos szabályokat meghatározni erre vonatkozóan, és ami a First Solar projektet illeti, Strauss úr előadására reagálva úgy gondolom, hogy egy iparpolitikai és társadalompolitikai vízióra is szükség van. Önök globális szereplők, minek kell történnie ahhoz, hogy Marokkóban, Tunéziában a First Solar kirendeltséget nyisson, illetve megkezdje az energiakitermelést. Milyen feltételek szükségesek ehhez? Köszönöm szépen, Rübig úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves Angelika Niebler elnökasszony. A First Solarhez intézem első kérdésemet. Az Európai Unióban van egy közös kutatási központunk Olaszországban, amely rendszeresen teszteli a szolárpaneleket, hogyan értékelik azt a munkát, ami ott történik, és úgy gondolják-e, hogy ez alapját képezheti-e a politikai döntéseknek? Ez számunkra egy központi jelentőségi kihívás. A második kérdés Claude Turmessel a múlt héten a Pibalx biztosan találkoztunk, aki korábban ugye fejlesztési segélyekkel foglalkozott, és azt mondta, hogy az energiapolitikát kell főként Afrikában és Ázsiában új alapokra helyezni, és a fejlesztési politikában regionális struktúrákat kell kiépíteni, amelyek az energiaellátás révén tudnak hozzájárulni a jóléthez. Tapasztaltak-e már valamit ezzel kapcsolatosan? Nem, nem sokára lesz egy ezzel kapcsolatos közlemény. Gondolják-e, hogy ennek van jövője? És a harmadik kérdés a Clean Development mechanizmus. Különböző országok úgy döntöttek, hogy kihátrálnak az atomenergia mögül. Gondolják el, hogy Európán kívüli projektek révén lehet-e kompenzálni az így keletkező energiaveszteséget ilyen jellegű stratégiák révén. Köszönöm szépen Rübik kollégam, hogy az elnök asszony. Végül, de nem utolsó sorban, Ivó Belet, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, hogy kicsit később érkeztem. Lehet, hogy olyan kérdés fogok feltenni, ami már meg, amit már feltettek, de egy látogató csoporton volt. Nagyon röviden a megvalósíthatósága és az életképessége ennek a szolár energiának, hogy mediterrán térségből délről Európába és oda-vissza, milyen mértékben megoldható ez pénzügyi szempontból? Valamennyien tudjuk, hogy a, nagyon nagy a szállítási veszteség, mert egyáltalán a szállítás nagyon veszteséges, ezért kérdezem, hogy mennyire megvalósítható és az önök paneleit hogyan, hol Kínában, USA-ban, Európai Unióban gyártják. Nagyon sok lehetőség van az, az USA-ra, vagy az európai termelőkapacitásoknak vannak ezzel lehetőségeik, vagy a kínaiak már gyártják, ha nem is monopóliumban, de lényegében az egész piacnak. Nagyon szépen köszönöm, Belet kolléga. Nekem is lenne egy kérdésem. Úgy gondolom, nagyon fontos számomra és a panel számára is kiemelni azt, hogy politikai oldalról, főként a mi részünkről, az Európai Parlament részéről mi is lenne a kívánságlista. Nyilván ezt nem lehet teljesíteni, az összes kívánságunkat. Nézek Turmás kollégára, aki részt vett a 2008-as megújuló energiákra irányuló irányelv kidolgozásában. Tehát, hogyha mi politikailag azt mondjuk, hogy Támogatjuk az önök vízióját, jövőképét, azt szeretnénk, hogy egy valódi első kísérleti projekt elinduljon, megvalósuljon, akkor Burkhárt úr, azt kérdezném öntől, hogy az ipari szereplőket mi ösztönzi, hogy Marokkóba menjenek, beruházzanak ott, mire lenne szükségük a mi oldalunkról, és mire kellene ösztönözni a bizottságot, talán az irányelv mielőbbi megvalósítására a tagállamokban? A finanszírozásról a későbbiekben lesz szó, ezt most félretesszük, de mi mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a projekt sikeres lenne? Kezdjük most a válaszok sorát, Burkhardt úrral kezdenénk, és fordított sorrendben haladunk, és kérem az urakat, hogy válaszoljanak azokra a kérdésekre, amelyeket nekik személyesen tettek fel. Burkhardt úr. Back, um, with, um, Mr. Bellet first on... Először Bellet úrnak a kérdésére válaszolnék egy kis tisztázást. Eh, tehát eh, mi nem eh, gyártunk egyelőre Kínában, Németországban, Frankfurton, Oderban, és az Egyesült Államokban egy üzemünk van Ohio-ban, ez volt az első üzemünk, és most egy másodikat Arizonában építünk. És van Malíziában termelésünk, és Vietnámban építünk egy üzemet, mert úgy látjuk, hogy az ázsiai piac is kezd fellendülni, és ott kell lennünk. És van egy üzemünk, amelyik jelenleg tartalékban áll, egy jó átmenet a Klódnak a kérdéséhez. Franciaországban van egy, egy olyan gyárunk, ami ugyan nem üzemel, mert egyelőre nem látjuk még a piacot, de ha kell, akkor ezt tudjuk majd használni. Hogy Claude kérdésére válaszoljak, azt hiszem, hogy az igazán kritikus kérdés, és Morano képviselőre is nézek, Marokkóban is, és a múltban is az volt, hogy a hosszú távú láthatóságot létrehozzuk. A piacon egyáltalán nem látható sem a volumen, de hát egy gyártónak fontos, hogy bemenjen egy piacra, láthassa, hogy mire számíthat, hogy helyben meglegyenek a beszerzési, építési lehetőségek. Nagyon sok van ebben az értékláncban, ami kihasználható, és hatalmas termelési mennyiségek lehetségesek, ez jó az adott országnak, de fontos, hogy stabil legyen a politikai keret és a láthatóság is biztosított legyen. Ez volt a múltban is, és természetesen, ha egy, van egy folyamat, egy feldolgozás, hogyha a projektenként megy az ember, akkor is nagyon fontos, mert nem feltétlenül van ettől még átláthatóság vagy beláthatóság hosszú távra a piacon. Egy, Európában egy bizonyos ö, láthatós vizibilitás megvalósult a megújítható energia irányelvel, de például, hogyha francia példát vesszük, ugye az is érdekes, de ugye Németországban 5000 megawattal kívánják majd növelni a kapacitásokat. Németországban nagyon nagy a stabilitás, és ezért döntöttünk úgy, hogy ott építjük, és illetve ott üzemel ez a gyártóegységünk, már idén működik. Rübik úrnak a közös közös kutatási központtal van egy nagy ISPRA kutatóközpont energiára és megújítható energiára. Szerintem rendkívül jó munkát végeznek. Ha megnézzük a PV moduloknak a tesztelését, 35 évig használhatóak ezek, de állítólag 40-50 év is működhető. Hogyha azt nézzük, hogy a finanszírozási idő után meddig hoz még megtérülést ez az e- elektromos áram, ez nagyon fontos ez leviszi a hosszú idő át a villamosenergia árát, és szerintem ez nagyon fontos, és ez az egész térségnek is fontos, mert ez egy hosszú távon fenntartható energiatermelés fejlesztési, fejlesztési politika szempontjából ezt megbeszéltük a PIPASZ kabinettel is, a kollégám is majd tud erről talán mondani, mert nagy, rendkívül fontos. Energiát beállítani fejlődésbe, és a prezentációban is említettem, hogy az villamos energiához való hozzáférés önmagában nagyon sokat ad higiénia, oktatás, általános fejlődés vonatkozásában. Tehát erre mindenkinek szüksége van. Tehát, hogyha a fejlesztési politikákat egy energiapolitikával összekapcsoljuk, az nagyon bölcs dolog. Észak-Afrikára, a mediterrán térség egyéb területen is ez döntő fontosságú. Végezetül pedig a tiszta fejlődés és a nukleáris energiából való kivonulást illetően Németország egy pozitív példa, úgy gondolom. Németországban már eddig is láttuk, hogy a PV, amit már eddig is beépítettek, stabilizálódott, a feltételek is stabilizáltak nagyon nagy mértékben. Jelenleg vannak tárgyalások a német kormányjal, hogy arról, hogy a megújítható energiák hogy tudják hozni azt a kapacitást, amire szükség van. Nagyon nehéz ugyanez, mert ugye az energiaportfólió kezelésének kérdése is felvetődik itt, hogy mennyi a, az alapterhelés, mennyi a nukleáris, mennyi a ö, szín alapú energiatermelés. De hogyha megnézem az energiamixet, amit már említettek be a déli területeken, főként gáz, lehet, hogy a gáz versenyképes a vers a megújulóval, de tulajdonképpen a legjobb kiegészítő mert például lehet, hogy a csúcs üzemel, üzemidőkben a gáz tudja adni a hiányt. Köszönöm szépen. Mindjárt mi, mi, Strauss úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, több nagyon érdekes kérdés is elhangzott. Adurál asszony, ön a, említette a különböző projekteknek a komplementer jellegét, ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy világossá vált, hogy olyan típusú projektekkel foglalkozunk, amelyek jellegüket tekintve eléggé különbözőek. A Desertek az egy ipari projekt, az ő nevükben nem tudok beszélni. A Solar Mediterrán az pedig egy politikai, aminek a célja ugyan nagyon hasonló, és ahogy szolár céget képviselő kollégánk elmondta ahhoz, hogy mindez működjön, ehhez egy megfelelő politikai és intézményi keret szükséges. Tehát itt egy technikai segítségnyújtási része van, különböző eszközöknek a képítése. Tehát ezek a projektek egymással nem versenyeznek, hanem egymást kiegészítő projektek különböző perspektívákból szemlélik a dolgokat, és ezért szükséges, hogy együtt dolgozzunk, és ezeket a, ezt a komplementer jelleget erősítsük. Tehát én e tekintetben nem látok semmiféle problémát. Amit Claude Turmas mondott, a politika és a szociális területen munkahelyteremtés kérdésében délen, ez egy nagyon fontos dolog, hangsúlyoztam az előadásomban is, milyen számok vannak erről. A Világbanknak van egy közelmúltban megjelent tanulmánya, ami rendkívül jó. Ha semmit nem teszünk, akkor 30, 20-30 százalék a helyi hozzájárulás, hogyha voluntarista módon akarjuk fejleszteni az ipart, akkor 60 százalék körül van a helyi tartalom hogy a 20-30-ról a 70-re át tudjunk térni, ahhoz van néhány szükséges elem. Helyi szinten kell komponenseket előállítani, ennek különböző nehézségei vannak. A legnehezebb a ö, megfelelő, ö, hatékony ö, acél ö, szerkezetek, a tükrök az nagyon ö, nehéz már, a befogadó egységek még nehezebbek, mert nagyon kevesen gyártanak ilyet. Ahhoz, hogy ezek a helyi komponensgyártás megvalósuljon, ehhez a helyi iparra kell támaszkodni. Egyiptomban, Marokkóban, más országokban már van egy ipar, ami kellően jó minőségben tud termelni bizonyos dolgokat. Ahhoz, hogy külföldi beruházásokat vonzunk, ott a piacméret kérdése vetődik fel. Ha nem kellően nagy a piac, akkor nincs érdeklődés. Tehát itt mindig ugyanoda térünk vissza. A másik dolog, hogy legyenek helyi vállalatok, amelyeknek general contractor, tehát fő szerződő félként tudjanak fellépni, és utána ők tudják ezt kiszervezni egyéb gyártókhoz, és ezzel a helyi ipari szövetet tudják kiépíteni. És továbbá kell még ehhez a különböző platformok, a szakképzés, tudományos kutatás és egyéb területek. Tehát ezek azok az elemek, amik szükségesek, és amin dolgozni kell. Bölé úr kérdezte, hogy pénzügyileg ez megoldható-e a szállítási veszteség miatt. Szerintem igen, hát azt hiszem szomszédom is ezt eh, felvázolta. Délen sokkal több a nap eh, sütéses órák száma, mint éjszakon. Ezt az előnyt kellene kihasználni. Ez megoldható, hogyha egy olyan partnerséget építünk, amiben mindenki nyertes. Kiinduláskor is ezt eh, vettük alapul. Az Unió az energia klíma céljait szeretné a legnagyobb költséghatékonysággal megvalósítani. És a kilences cikk éppen azokat az elemeket adja meg, amelyek ezt lehetővé teszik egy jobb hatékonyság mellett, miközben a déli országokban a helyi ipart is ezáltal fejlesztjük, és tömegtermelését tudjuk elérni a megújítható energiáknak. Tehát ezeket a kondíciókat kell összehozni. És az elnök asszony kérdezte, hogy mit várunk az Európai Parlamenttől. Hát szerintem több dolgot is. Fontos, hogy az Európai Parlament a politikai előreláthatóságot biztosítsa, mert itt különböző nagyon fontos elemek jönnek be a képbe. A tiszta és fenntartható fejlődés, ez nagy, a klímaváltozás elleni küzdelem, a megújuló energiák elősegítése, de a földközi tenger két oldalának fejlesztése is, ez egy stratégiai szempont, figyelembe véve a közelmúltban végbement eseményeket. Ez szerintem nagyon magasra teszi a lécet politikai ágenda vonatkozásában. Azt hiszem, hogy arra is szükség van, hogy az Európai Parlament segítsen bennünket a megfelelő eszközök felhasználásában úgy, hogy ez valóban működjön európai szinten már ugye beszéltünk ezekről, CBA 9-es cikk és egyebek, mindez egy alapokig lemenő vég munkát jelent, és ebben a parlament, az Európai Parlament fontos szerepet játszhat. Tehát fontos, hogy a beláthatóság, az átláthatósága jó legyen mindennek, és minden egyes tagállam is segítsen abban, hogy az eszközöket meg tudjuk teremteni. Köszönöm szépen, Strossz úr! Kapu parancsoljon! Jean-Claude Turmes kérdése arról, hogy mennyire lehet fekete a zöld áram, kiegyezhetnénk abban a kompromisszumban, hogy egy nagy hatékonyságú gázerőmű 0,4 tonna széndiokszidot bocsátanak ki, hogyha 0,2-0,3 tonna per megawatt órában megállapodhatnánk, illetve ezt elérhetnénk, akkor az azt hiszem, hogy mindkét fél érdekeit szolgálna. Az én legnagyobb kívánságom az volna a magángazdaság részéről, ugye a tőke költsége az egyik legnagyobb akadály, és jobb kockázat biztosítékokra lenne szükség, hiszen a egy ilyen erőmű finanszírozása esetében a magas kamat szinte megduplázza a termelés költségét, tehát egy jobb biztosítás a kockázatok esetében nagyon kívánatos volna a naperőművek esetében. Az Európába való szállítás gazdaságossága, ezt megmutattam egyébként a diákon is. Nos, hogyha átkelünk az Alpokon, akkor ha az apokon keresztül szállítjuk az energiát, akkor az gazdaságos lehet a kilovatt óránkénti ár tekintetében szemben azzal a napenergiával, amit magában Európában termelünk, például Észak-Európában, Németországban, stb. Ez azért van, mert dupla annyi kilowatt órát tudunk ugyanazzal a beruházással elérni Észak-Afrikában, és a szállítási költség, ami 0,3, 0,03 század euró per kilowatt óra, ez elenyészik a nyereség mellett, illetve amellett, hogy milyen előnyökkel jár ez. Hogyha például Spanyolországban használnák fel az onnan érkező áramot, nyilván ez nem lenne nagyon költséghatékony, de ha éjszakabbra, akkor igen. Köszönöm szépen, Kapúr. Végül nem utolsó sorban, Fánszon úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre már többé-kevésbé válaszoltak, és tulajdonképpen mindennel egyetértek, amit az előttem szólók mondtak, nem kell ezt most még egyszer külön elmondanom. Érdekesnek találtam a kérdést, arra vonatkozóan, hogy mi a helyzet ezekkel az észak-afrikai és közel-keleti projektekkel, nem ütköznek-e egymással ezek? Azt hiszem, hogy nagyon súlyos hiba volna, hogyha ebben az első fázisban, amikor az egészet útjára akarjuk indítani, energiát vesztegetnénk a versenyre, és helyes az is, amit Mark Strauss mondott, megpróbáljunk komplementer módon felépíteni ezt a két projektet, nagyon fontos, eh, hogy a politikai oldal megteremtse a keretfeltételeket együtt a brüsszeli törvényhozással és a földközi tenger térségében található országokkal. A dezertek, mint ahogyan a neve is mondja, egy ipari kezdeményezés volt kereskedelmi céllal, mondván mi előmozdítjuk ezt a mozgalmat, sikra szállunk azért, hogy felgyorsuljon ez a folyamat, és ez teljesen kiegészítő, komplementer jellegű. Paneleken újra és újra találkozunk egymással, különböző munkacsoportokon belül. Ipari szereplőként úgy látjuk, hogy nagyon fontos, hogy egy piac jöjjön létre, ahol a vállalatok hosszú távon is befektetéseket eszközölhetnek. És tulajdonképpen egyedülálló, hogy a nemzeti, nemzetközi ipari szereplők, ugye Németországból indult a projekt, most már 17 ország vesz részt ebben, azt mondják, hogy egy kicsit messzebbre tekintsünk, ne 5 évben, 10 évben gondolkodjunk, hanem 40 évben. Nagyon fontos, hogy Európában és Észak-Afrikában, valamint a kész, közel-keleten egy olyan keretet hozzunk létre, amelyet egy bizonyos alapvető stabilitás jellemez, hogy az energiaellátásba történő nagy beruházásokat szavatolni tudjuk, és megfelelő mederbe tudjuk terelni, Úgyhogy 40 év múlva főként megújuló energiákból láss, lássuk el az energiaszükségletünket. És nem csak azt veszük figyelembe, hogy saját hazánkban mi a helyzet, mi a következménye, milyen munkahelyek jönnek létre, hanem figyelembe veszük azt is, hogy helyben, ahol az energiát gyakorlatilag megtermelik és ahonnan szállítják, ott munkahelyek jönnek-e létre, nyilván ez a cél, és ez egyedülálló, és nagyon fontos számunkra a komplementaritás, mint ahogyan mondtam. A MedGrid is nagyon fontos számunkra, ez egy francia kezdeményezés, amely főként a hálózat kérdésére összpontosít. Mind mindezek projektek tehát nagyon jól kiegészítik egymást, miközben azért úgy gondolom, hogy a dezertek egyedülálló a tekintetben, hogy valóban nagy mértékben az elkövetkezendő 40 év hosszú távú fejleményeire koncentrálnunk. Még nem a többiek 10-15 évben gondolkodnak, de biztos vagyok benne, hogy ők is áttérnek majd egy hosszabb távú megközelítésre előbb-utóbb. Aztán, amit Cloud Türmes mondott, nyilván nem lenne jó, hogyha a hálózatokat megerősítjük, és aztán főként az atomenergia és a szénenergia számára használjuk fel. Természetesen vigyázunk arra, hogy a hálózati infrastruktúra elsősorban a megújuló energiaforrásokat szolgálja ki. Rübig úr azt hiszem a napenergia exportjának megvalósíthatóságára kérdezett rá, a hosszú távú megvalósíthatóság, a nagyobb távolságok áthidalása tekintetében csak akkor ítélhető meg helyesen, hogyha látjuk azt, hogy hogyan fog fejlődni a piac Európában, Észak-Afrikában, illetve a közel-keleten. Milyen lehetőségek adódnak, milyen, mit látunk, hogyan alakul az ár. Nyilván csak akkor van értelme A-ból B-be szállítani villanyáramot, hogyha az ár tekintetében ez érdekünk. Nyilván nem fog senki befektetni a hálózatokba, hogyha az árkülönbség hosszú távon ezt nem indokolja. Ez tehát az egyik legfőbb terület a vizsgálódásaink vonatkozásában, hogyan fog kinézni az ár alakulása különböző piacokon, és ha kedvezően, akkor nyilvánvalóan van értelme beruházni a hálózatok bizonyos részeibe. Rákérdeztek arra, hogy mi a kívánságlistánk. Nos, csak csatlakozni tudok ahhoz, amit a többiek mondtak. Azt hiszem, a legfontosabb az, hogy politikai tekintetben Európa és Észak-Afrika között egy partnerség alakuljon ki. Látnunk kell, hogy hosszú távon az energia tekintetében nincsen sok lehetőség, nincsenek opcióink. Van biomassa, szélenergia, vízenergia itt Európában, de ez nem olyan sok. Észak-Afrikában, a sivatagos területeken és a közel-keleten is viszont nagyon nagy lehetőségeket találunk, mind a szél, mind a napenergia számára. Nagyon fontos, hogy együtt stabil keretet teremtsünk, hogy mindezt gazdaságilag lehetővé tegyük, tehát a, gazdaság, a gazdaságos energiakitermelést. És nagyon fontos a gazdaságosság. Fontos, hogy mindaz, amit közösen teszünk, tehát a politika, az ipar és a különböző intézmények, amit együtt megvalósítunk, hogy mielőbb a piac irányába tereljük az új technológiákat is, és Nyilván tudjuk, hogy a szélenergia Észak-Afrikában majdhogy nem saját lábra tud állni. Teljesen egyetértek Kaop úrral, hogy érdemes további ösztönzőket adni, nyilván, de olyan ez, mint a kisgyermekek esetében, akik, eh, ha már saját lábon állnak, elvégezték az iskoláikat, tanulmányaikat, akkor már nem kell akkor figyelmet szentelni nekik. Nagyon gyorsan zajlanak az események, gyorsan csökkennek az árak, a minőség is kiváló. Az elmúlt években valóban megmutatkozott. Mindez jó irányba halad, nak a folyamatok, és aztán itt van az úgymond problémás gyerek, ez a szolártermia. Úgy gondoljuk, hogy a hosszú távon a szolártermia nagy mértékben hozzájárulhat az energiatermeléshez. Az így nyert energia tárolható. Tulajdonképpen egy gázerőműhöz hasonlóan működnek ezek a berendezések, de ma még gondok vannak ezzel. Fontos, hogy támogassuk az ilyen jellegű projekteket, hogy megfelelő irányba haladjanak. És nyilván ez pénzbe kerül, és ez az a pont, ahol az Európai Parlament bejön a képbe, tehát nagyon fontos a kilencedik cikk megvalósításának ellenőrzése és felügyelete. Nem szabad, hogy a megvalósítás öt különböző módon történjen itt és ott, tehát fontos harmonizálni a megvalósítást. Nem tudom, hogy ebben a kontextusban szabad-e itt harmonizálásról beszélni, hiszen Európában ez mindig hát, nagy, nagy, egy nagy szó. És nagyon fontos az első kísérleti projektek megvalósításának támogatása, hangsúlyozni kell a piac, piaci megvalósíthatóságot, ami költségeket illeti, és nagyon fontos Európa, Észak-Afrika és a közel-keleti országok között egyfajta egyezmény szülessen, egyfajta jogi keretként. A 80-as években volt ugye az Energy Charter, biztosan ismerik ezt, ez még mindig létezik. Ez egyfajta alapja lehet annak, hogy egyfajta keret egyezmény szülessen esetleg az energiapiac számára, illetve az energiapiaci együttműködés számára, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament részéről támogatást kaphat esetleg még a kutatás, a fejlesztés, a szakértelem megfelelő terjedése nagyon fontos, fontos az együttműködés az egyetemekkel. A Dezertek alapítványjal felép, Felépítettük a Desertec University Network nevezetű hálózatot. Mindezen orsz- az általam említett országokban és Európában is egyre több a szakértelem, és egyre több fiatal érdeklődik a téma iránt, és ezt nagyon fontos támogatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Fanson úr, köszönöm szépen az előadóknak, köszönöm a hallgatóságnak, a kedves kollégáknak, hogy figyelemmel kísérték a vitát. Ismét csak izgalmas eszmecserét folytattunk. Megtiszteltetés volt számomra itt elnökölni, és kérném Madurel kolléganőt, hogy jöjjön a pódiumra, és az előadókat is kérem, hogy jöjjenek ide, és kezdjük el akkor a második panelt. Azonnal folytatjuk, és köszönöm. Bueno, buenas tardes. Vamos, gyerekek. Már este segundo panel. Akkor most elkezdjük a második panel ülését, és itt egy konkrét kérdést szeretnénk kiemelni, amivel kapcsolatban azt mondanám, ahogy az előző panelben is már ezt érintettük, a hálózatokról van szó. A megújuló energiáknak megvan a sajátos jellegük, eléggé különbözőek, ezért változatos hálózatra is van szükség. A, már ebben a bizottságban többen elmondták, hogy négy irányba kell lépnünk és tevékenykednünk. Először is javítani kell, esetleg teljesen át kell gondolni a meglévő ö, déli E, elektromos hálózatokat. Gyakran ezek túlterheltek az energetikai igények e, következtében a hagyományos szemlélet miatt. Tehát olyan hálózatok kellenek, amiben ezen országoknak az igényeit e, nagymértékben megújuló energiából lehet kielégíteni. Továbbá meg kell erősíteni az összekapcsolásokat a déli országoknál, tehát a mediterrán térség déli országainál, úgyhogy egy erős regionális integráció jöjjön létre. Továbbá be beruházásra van szükség a földközi tenger két partja közötti kapcsolat létrehozására, oly módon, ahogy Gomez úr mondta, hogy a szállított energia megújuló energiaforrásból jöjjön. Utána pedig Európa, a mediterrán Európa és a közép- és kelet-európai térség összekapcsolását kell megvalósítani, ugyancsak beruházásokkal. Ha a megújuló energiákról szóló irányelv 9-es cikkét akarjuk megvalósítani, akkor valóban az összekapcsolási gondokat meg kell oldani, például Spanyolország, Franciaország vonatkozásában. Három kitűnő előadó van velünk, Georges de Montravel, aki a Medgrid ipari kezdeményezésnek a főigazgatója. Ő fog beszélni azokról a kihívásokról, amit jelent egy ilyen szuperhálózatnak a megtervezése, létrehozása a földközi tenger két oldalát bekapcsolva, aztán Juan Manuel Rodríguez, aki az Electrica de España-nak a nemzetközi osztályvezetője, vezetője, ő e, saját tapasztalatairól fog e, beszámolni, mert a Red Electrica de España az a hálózat, amelyik legmesszebbre ment az integrálás, a, a megújuló energiák integrálása terén. Részt vesznek a e, Plan Solar és e, és a Medgrid projektben, és Spanyolország Marokkóval együtt az az ország, amelyik e területen a legkiemelkedőbb, legfontosabb. A szinkronizálása a rendszereknek ugyancsak biztosított Nabil Saemi úr is tart egy előadást, ő mindkét projektben érintett, ugyanis Marokkó arra tette fel a, a jövőt, hogy a megújuló forrásokat használják, és 2020-ra úgy gondolják, hogy az energia termelés 40%-a megújuló lesz. Tehát ez a marokkói napenergia ügynökség bevonásával történik, rendkívül ambiciózus program. Tehát az Európai Unió, Marokkó és a dél-mediterrán országok közötti energia vonatkozásában ez nagyon fontos, hogy a földközi tenger két partján ez megvalója. Már is átadom a szót az előadóknak, de fordítva kezdjük, mert ezt kérték tőlem, tehát fordított sorrendben. Először, ahogy említettem, Nabil Saimi úrnak adom meg a marokkói napenergia ügynökség képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. amíg megjelenik az előadásom a képernyőn, addig csatlakoznék a korábbi ö, hozzászólókhoz, előadókhoz, és köszönetemet szeretném kifejezni, hogy lehetővé tették, hogy itt most az Európai Parlamentnek bemutathassam a marokkói napenergia projektet, és megoszhassam önökkel azokat a gondolatokat, illetve azt a munkamenetet, amivel jelenleg foglalkozunk a 9-es cikk megvalósítása kapcsán. De először engedjék meg, hogy néhány elemet megemlítsek, ami kontextusba helyezik a dolgokat. Ezekről már volt szó a vitában. Én saját részemről néhány kulcsszót szeretnék kiemelni, amelyek már egyébként többször elhangzottak. Az előző panelban hallottuk az együttfejlesztést, a láthatóságot, a beláthatóságot, a prosperitást és a szomszédságot. Minden mindezen elemek kulcsszavak, mert ezek meghatározzák azt a projektet, amelyről beszélünk. A proj- azon túl, hogy ez egy projekt, ez egy vízió, egy ö, álom, attól is függ, hogy milyen ö, magasságon szemléljük ezt a projektet, és hogyan közelítünk hozzá. A harmadik évezrednek az energiájáról beszélünk, paradigmaváltásról beszélünk, ezt is említették többen és ez egy olyan dolog, amit le fel kell mérni, hogy mekkora munkaállatok szüksége ehhez, illetve milyen kötelezettségeket hajlandók vállalni e projekt érdekében. Ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez mennyire fontos, és hogy mennyire megtisztel bennünket, hogy e munkálatokban mi is részt vehetünk. Marokkó. Marokkó egy fiatal ország, olyan ország, ahol a lakosságnak több mint 60%-a 35 éve alatti. Tehát fiatal ország, növekvő ország, gazdasági növekedése van, energetikai növekedésre is szüksége van. Az energia igények meg fognak kétszereződni 2020-ig. 2020 és 2030 között ismételten meg fognak növekedni, tehát 2030-ig mához képest meg fognak négyszereződni az igények. Ez már mutatja, hogy mennyire fontos és mekkora beruházásokat kell megvalósítani. Ez mutatja azt is, hogy milyen kötelezettségvállalásokat kell tennünk abban az esetben, hogyha egy olyan ország, ami több mint 10 éve 5%-os növekedéssel rendelkezik, és ez a növekedés egy gyorsulással párosul. Mindenki emlékszik a közel múlt eseményeire, és mindenki eh, ennek fel feladata, hogy a gazdasági növekedést segítse és fenntartsa. Ez, ehhez ágazati politikákra van szükség, illetve arra van szükség, hogy a fiatalságnak legyen munkája. A villamosenergia és az energia egy alapvető eleme ennek a ö, növeke, fenntartható növekedésnek. Olyan ország vagyunk, amelyik több mint 95%-ban függő helyzetben van azt is mondhatnánk, hogy 97%-ban függünk a kívülről importált foszilis energiáktól. Ha ezt a két elemet vizsgáljuk, akkor nagyon gyorsan beláthatjuk, hogy ez a helyzet nem elfogadható közép, de még rövid távon sem. Kiindulva ezen elemekből, és egy szándékból, amit az állam legmagasabb szinten megfogalmazott, hogy egy fenntartható növekedést valósítsunk meg, hogy egy tiszta fejlődést érjünk el, mert jelenleg Marokkónak nincsen semmiféle kötelezettsége az üvegházhatású gázok csökkentésére. Marokkó önként vállalta, hogy erre az útra tér, és a zöld fejlődés, növekedés útját választja, azért, hogy az új fiatal generációk korrigálni tudják a korábbi kisiklásokat, tévedéseket. Tehát ebből a kettős megközelítésből kiindulva a megújuló energiák egyszerűen sorscsapásszerűen szerűen jelentnek meg, mint megoldás, és ezen nem tudunk túllépni, illetve ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ettől kezdve a marokkói hatóságok meghatározták saját célkitűzéseiket. A célkitűzés lényege az, hogy 2020-ig létrehozzák a villamosenergia termelési kapacitásokat, és a megújuló energia a termelt mennyiségből 42%-ot tegyen ki. Ezek olyan projektek, amiben van 2000 megawattig napenergia, 2000 megawattra vízenergia és szélenergia. A napenergia a jelenlegi kapacitásoknak gyakorlatilag több mint 30%-át teszi ki. Ez már is megadja önöknek a léptéket, hogy mekkora kötelezettségvállásról van szó egy észak-afrikai országról, és mekkora fontosságot tulajdonít a megújuló energiáknak. Ez lehetővé tenné, hogy legalábbis a napenergia területén, hogy 3,7 millió CO2-vel csökkenjen a kibocsátás. Ez egyáltalán nem elhanyagolható és ennek az energia mixnek a ö, elképzelésével, mert ugye mindig arról van szó, hogy azt kérdezgetjük, hogy most szél, nap vagy víz, energia. Itt ennek a gazdagsága a sokszínűségben van. Ez egy olyan stratégia, ahol a diversitásra egyértelműen törekszünk. Ahhoz, hogy megvalósítható legyen ez az energiastratégia, Marokkó egy jogi fegyvertárat hozott létre, amelyik ösztönző jellegű egy egyértelmű intézményi keretet, azzal, hogy a megújuló energiákról egy törvényt fogadott el. Marokkó liberális ország, ösztönzi a magánberuházást. Marokkó már eddig is megtapasztalta a független villamos energiatermelést, ami a Marokkóban elfogyasztott energia legnagyobb részét terjeszti. A az áram elosztó rendszerek is regionálisan működnek magánberuházásban, és a saját termelést, az önellátást is támogatja egy bizonyos szintig. Tehát létrehozta az intézményi keretet, jogi keretet, annak érdekében, hogy megvalósítható legyen ez a fő célkitűzés, azaz, hogy megújuló energiát jelentős részben tudjunk felhasználni a villamos energia előállításban. Tehát a marokkói napenergia terv egy integráns tervnek a része, és multidimensionális, regionális integrációt is figyelembe veszi. Hallottuk az, az előbb, hogy milyen ennyire fontos a természeti előforrásoknak a ö, megfelelő előtérbe helyezése, valorizációja, és fontos az is, hogy versenyképes ágazatok legyenek, ipari integráció, oktatás, kutatás, fejlesztés. Marokkó vállalta, hogy 2000 megawattot termel napenergiából saját felhasználásra. Ha Marokkó 2020-ig nem hozza létre a 2000 megawattot, akkor az állami szolgáltatónak a 2000 megawatt helyé ö, szénből kell megtermelnie az energiát, mert gáz nálunk nincsen. Így módon Marokkó, ha ezt a programot megvalósítja, beláthatóságot ad más kezdeményezéseknek is, regionálisoknak, akár ipari, akár politikai kezdeményezések ezek, és e tekintetben teljes mértékben elkötelezett. Tehát nyitott szellemiség, ami mögé ugyanakkor szükség van konkrét elemekre. A 9 cikk, mi ennek nagyon örülünk Marokkóban, örülünk, hogy van ez a rendelkezés. Köszönjük a szakbizottságnak és a parlamenti képviselőknek, mert ez megfelel az európai energetikai és környezetvédelmi ambícióknak, de ugyanakkor ez egy emelő hatás a kölcsönös együttműködés érdekében. Mindezzel együtt felvetődik, hogy a 20 giga mediterrán napenergia szerepele. Nem hiszem, olyan mechanizmusokra van szükség, amik megfelelnek az ambícióknak. Az ambíciója, ambíciók rendkívül nagyok. Az előbb említettük a ö, télapót, és hát itt elég ö, hosszú lenne a lista, de lehet ez nagyon rövid is, mert nem a tőke hiányzik a beruházások finanszírozásához, hanem az energia megvásárlója, a fogyasztó hiányzik, a fizetőképes kereslet, és okosan kell ezt megvásárolni. Ennek a projektnek az alapgondolata, hogy a mediterrán térség déli és északi részén hozzájáruljunk a paradigmaváltáshoz. Egy, meghallgattuk az imént a ö, demonstrációt tehát a völgyelzetnek a beruházása egy bizonyítéka. Bizonyítja, hogy a fenntartható energiák finanszírozhatók és megtérülnek, hogy tiszta villamos energiát termelni és előrelátható tárolással lehetővé teszi az integrálódást a bölcs hálózatokba. Azonban a, mert ugye a végcél az az, hogy ez az energia ö, paritásossá váljon, illetve összehasonlítható legyen a fosszilis energiákkal. Ehhez azonban egy piacra van szükség, piacra azért, hogy az ipar beruházhasson, hogy a termelési kapacitásait növelhesse. Ehhez viszont egy beláthatóság kell, és egy hosszú távú kötelezettségvállalás, azért, hogy a napenergia a jövő energiává válhasson. Amennyiben csak egy petárdát robbantanánk, az nem hozná meg azokat a feltételeket, ami egy igazi ágazat kialakulásához szükséges. Ezért fenntarthatósági sémákra van szükségünk. Egyrészt az Európai Unió képviselei részéről arra van szükség, hogy a koncessionális finanszírozás megvalósulhasson. Tehát itt nem arról van szó, hogy a tőke intenzitással van probléma, nem, itt a visszafizetéssel van probléma. Ez azt jelentheti, hogy a kilowatt óra ára 35-30 százalék sokkal magasabb lesz a koncesszionális finanszírozásban. Ugye ö, csökkenteni kell ezt a szakadékot, meg kell csinálni a bemutatást. A fiatal gyerekeknek a figyelmét rá kell irányítani erre. Minél tehát maximumra van szükségünk jelenleg ahhoz, hogy támogassuk azt a gyermeket, amelyik nem beteg, csak fiatal is még most növekedik, akinek nagyon sok odafigyelésre van szükség, azért, hogy egy gyerekből, csecsemőből fiatal gyerek, aztán serdülő, majd fiatal felnőtt legyen, aki utána már saját lábára tud állni. És ugyanígy módon koncesziós finanszírozásokra van szó, koncessionális garanciákra van szükség, villamos áram, napenergiából előállított villamos energia piacra van szükség, és különösen a 9-es cikket kell tovább fejleszteni. Tovább kell fejleszteni úgy, hogy egy opcióból át tovább tudjunk lépni, mert jelenleg az irányelv azt mondja, hogy azon országok, amelyek nem tartották be kötelezettségvállalásaikat, azok importálhatnak. Úgy gondolom, hogy a világok legjobbikában elképzelhettük volna, hogy ez a lehetőség, ez kötelezettségé váljon. Azt mondjuk, hogy miután a, ugye a télapóhoz írunk, kedves télapó, intézd el, hogy a megújuló energia termelése esetében a tagállamok között, hogy 0,5%-a az a déli országokból származzon minden országban. Ez teljesen megoldható lenne a jelenlegi változatában az irányelv megfogalmazásában a pilóta kísérleti projekteknél. De hogyha áttérünk arra a megoldásra, ahol egy piacot hozunk létre, ott már ipari ö, megoldásokra van szükség a támogatás területén is. Fontos, hogy ez a az evolúció megvalósuljon, és a szubszidiaritás megjelenjen, ami jelenleg megvan. Ahhoz, hogy ezek az elemek többé-kevésbé kötelezőek legyenek az első szakaszokban, és ez a hozzájárulás, ami nagyon minimálisnak tűnik, olyan kapacitásokat és beláthatóságot hoz létre az ipartnak, a beruházóknak, hogy valóban egy igazi termelő és fogyasztói piac jöhet létre. Mi nagyon lelkesek vagyunk, és nagyon szívesen dolgozunk ezen, és kérjük a bizottságot, hogy jöjjön el, és látogasson el hozzánk, és ossza meg ezt a lelkesedést velünk, nézze meg, hogy mennyire hatékonyak a természetes gazdasági adottságok Marokkóban, ahhoz, hogy ez a projekt valóban értékteremtő legyen valamennyi érintett fél részére. De, és majd megvárjuk a ö, továbbiakat, hogy ö, mit fog hozni a télapó, és köszönöm szépen figyelmüket. Pues, muchísimas gracias. Köszönöm szépen ezt az előadást. Nagyon érdekes betekintést adott nekünk Marokkó helyzetében. Azt felejtettem el mondani, hogy maximum 10 percben szólalhatnak fenn a pódiumbeszélgetés résztvevői. Már is megadom a következő felszólalónak a szót, akitnél különösen kérem, hogy tartsa be a felszólalási időket. Montravel úr, kapja maga szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetővé teszi, hogy bemutassam a MedGrid-et, ami egy fejlesztési projekt a mediterrán térségben a villamos energia cserére. Itt a társfejlesztést hangsúlyozom, mert nem arról van szó, hogy egy párizsi központot szeretnénk kialakítani, hanem először egy látásmódot, és utána pedig valamennyi érintett országgal együtt építkezni a mediterrán medencében. Egy kis történelem, még akkor is, hogyha Strauss úr már említette, a Medgrid az Unió a Mediterrán térségért tervnek a része, és a mediterrán napenergia terv része. Még akkor is elmondom, hogyha már Strauss úr is elmondta, hogy 20 gigawatt kap, további kapacitás képítéséről van szó, megújítható energiaforrásokból a földközi tenger déli és keleti részén. Szerintem ez egy elérhető cél, mert Törökország egyedül rendelkezik egy napenergia tervvel, ami 20 gigawattot tesz ki 2020-ig. Tehát ezt valószínűleg emelni lehet majd. Az elején egy kicsit szkeptikusak voltunk a célkitűzéssel kapcsolatban. Természetesen ezek az új kapacitás kiépítések a helyi igényeket fogják kielégíteni elsősorban. Amran úr már említette, hogy 2020-ig meg fognak duplázódni a kapacitások, tehát szükség van ezekre, de hogy exportálni is lehessen Európa irányába. Ezért az a szám, amiről jelenleg szó van, körülbelül 5000 megawatt kerülne exportálásra a 20 gigawattból, és ez Európa felé menne. Mindez azt vonja maga után, hogy egy nagyon erősen kell, hogy fejlődjenek a szállítási hálózatok. Nem csak a megújuló energiatermelés következtében, hanem azért is, hogy kielégíthessük a növekedésből fakadó igényeket, illetve a növekedő fogyasztást. Ezért a MedGrid figyelembe veszi az összes igényt, nem csak azt, ami megújuló energiából, hanem egyebekből származik. Miért van szükség fejleszteni, miért szükséges fejleszteni ezeket a hálózatokat? Először is, hogy integráljuk az új erőműveket, mert ha megerősítjük a hálózatot, akkor az összekapcsolásokat is ezzel erősítjük a déli és a keleti országok között, de Európával is, és végezetül pedig, hogy javítsuk a villamosenergia piacoknak az integráltságát a földközi tenger medencéjében még egyszer elmondanám, hogy ez az a folyamat, ami létrejött az európai villamos hálózat kialakulásakor is, szolidaritás, rendszerközi szolidaritás, és az elmúlt tíz évben pedig egy belső villamosenergia piac alakult ki, vagy jött létre. Mi ez a Medgrid? Ez egy ipari kezdeményezés, ugyanúgy, mint ahogy a dezertek, ami jelenleg 20-21 vállalatot fog össze, ennyi rész, 20 részvényes és egy stratégiai partner van benne. Ezek közül egyesek éppen a déli országokból származnak, olyan vállalat, amelyik igen fiatal vállalat, mert hivatalosan 2011. januárjában hozták létre, és Párizsban van. Csak néhány szót a partnerekről, kezdem a déliekkel, mert azzal kezdtem, hogy a Medgrid társfejlesztési projekt, ezért nagyon fontos, hogy minél több déli partnerünk legyen. Az első, amelyik tartózkodott hozzá, ez a marokkói energiaügynökség, a Takka Egyiptomban, a Varia de la Szíriában, Jordániában, majd pedig európai partnerek, eh, hálózatkezelők, RTE, Areva és egyebek, mint Alstom, Siemens, Pressmian, és aztán olyan vállalatok, amelyek pedig a napenergia területében vannak, mint az Abengoa és mások. Tehát mik az előnyök, amik a Medgrid-től származhatnak, hogyha létrehozza ezt a hálózatot. Először is javul a megtérülés, a déli és keleti erőműveknél, a javul a csere a keleti és déli országokkal, illetve Európával, a 9 cikk keretében, amiről már bőven volt szó. Valamint javul az ellátás biztonsága, az, e, az import és az export, és aki mindkét irányba menő csere, mert ugye sokat beszélünk a délről északra irányuló ö, mozgás, de ugye a szolidaritás az mindig két irányú, ezt ne felejtsük el. És a megtérülés, a rentabilitása az infrastruktúráknak akkor valósulhat meg, hogyha mindkét irányba történik csere, nem csak délről északra, hanem északról délfelé is. Melyek a Medgridnek a céljai? Az első, hogy meghatározzuk a villamosenergia szállítási sémát a mediterrán medence körül, és 2020-as horizontig, vagy 2025-ig. Természetesen ez a vezérvonal figyelembe fogja venni mindazon projekteket, amelyek megújuló energia erőra épülő energi, erőművek, de figyelembe fogja venni a fogyasztás növekedését is. Második dolog, fontos előmozdítani egy, szabály, egy harmonizált szabályozás és intézményi keretet, erről már sokat beszéltünk az imént, de mint ahogy a az európai villamosenergia piac létrehozásakor is meg kell határozni a szabályokat, hogy hogyan lehet cserélni az elektromos áramot, hogyan díjazzuk a tranzitot, amikor átmegy egyes országokon, és ellenőrizni kell, hogy ezek a szabályok meg, működnek és megvannak a harmonizált módon a földközi tenger térségében is. Harmadik cél, felmérni a megtérülését a beruházásoknak, a hálózati infrastruktúrán, mert ha beruházót akarunk, akkor azt is biztosítani kell, hogy ezek rentábilisak legyenek. Megfelelő technikai és technológiai együttműködés kell a déli országokkal, tehát ez egy társfejlesztési program, és e a hálózatot egy időben valamennyi partnerrel közösen kell építeni, és végezetül segíteni kell azokat a technológiákat, amik egyenáramos technológiák, mert azt önök is tudják, hogy nagy távolságra, például a, a tenger alatt csak egyenáram technológiát lehet használni. És végezetül a dezerteket idézem. Feltettünk egy kérdést az elnöknek, arról, hogy milyen az együttműködés e projektek között, és nagyon gyakran korábban úgy mutatták be, hogy a Medgrid az egy versenytártya, versenytársa a D2-inek, ez nem igaz, ez egy komplementer, sőt, együttműködési megállapodást is aláírtunk, és meg kell, hogy mondjam, hogy még csak azért nem tudtuk megvalósítani, mert a minisztereknek annyira tele van a naptáruk, és ők is ott szeretnének lenni miközben ez egy nagyon fontos, mindkét vállalatnak nagyon fontos ez, de szó nincsen arról, hogy ne tudjunk Polvonconnal és munkatársaival együttműködni. Köszönöm. Muchísimas gracias, señor Montravel. Köszönöm szépen, Montravel úr, ezt a világos bemutatót. Nagyon fontosnak tartom mindezt, amit mondott, és betartotta a felszólalási időt, és ilyen módon már is Rodríguez úrnak adhatom meg a szót a Red Electrico részéről Spanyolországból, és nagyon szépen kérem őt is, hogy tartsa be a 10 percet. Jó napot kívánok! Eh, Köszönöm szépen, hogy megkapom itt a szót, eh, és olyasmiről beszélhetek, ami szakmámba vág, és nagyon érdekel is. Kétszer igyekeztem már szinkronizációt végrehajtani Damaszkusszal, de ez nem jól működött sajnos, nem sikerült. A szakmai tapasztalatom másik része pedig a megújuló energiák hálózatba való betáplálásával foglalkozott, mind az ibériai félszigeten, mind a Marokkóban. Nagyon fontos, hogy a gridet, a hálózatot is megemlítették, hiszen az elektromos rendszer a összekapcsolja a fogyasztót és az áram előállítóját is. Ide tartozik maga a hálózat, az átvitel, a transformátorok. Elnézést szeretnék kérni, hogy még egyszer a jelenlegi valósággal foglalkozom, de ezen a fólián látják a földközi tengeri térség energiapolitikai célkitűzéseit. A kör, amelyet felvázoltunk, sajnos nem ö, került bezárásra a török, illetve szír és líb oldalon nem sikerült bezárni ezt a kört. Múlt év október 18-án Törökországot hozzákapcsolták a kontinentális hálózathoz, de a szinkronizáció, a MEDA országok szinkronizációja, tehát Libanon, Szíria és Egyiptom szinkronizációja megtörtént, és Marokkó, Algéria és Tunézia pedig már 2008 óta összekapcsol, össze vannak kapcsolva velünk. Líbiával, Algériával, Spanyolország kerül összekapcsolásra. Nos, láthatják itt, hogy milyen irányba cserüljük az áramot. Nagyon nehéz pontos számadatokat felmutatni. Nem teljesen pontosak a számadatok, de körülbelül mégiscsak az érintett mennyiségekről valamilyen benyomást adnak. Láthatják, hogy nagyon komoly mennyiségekről van itt szó, kivéve Marokkót, hiszen Marokkó nagyon sok elektromos áramot importál Spanyolországból, tehát nem hogy kivéve, hanem éppen hogy őket nézve, a masreg országokat nézve, Egy-két számadat teljesen abszurdnak tekinthető, mondom, ezek nagyon öm, óvatos becslések. Miért ilyen alacsonyak ezek a számok? Ez a gridekkel, a hálózatokkal függ össze, nem jól kiépített a hálózat. Nagyon sok a hiba, és nagyon óvatosan kell velük együttműködnünk. Mondhatni defenzív módon. Hadd mutassak egy példát tranzitra. A Gibraltári szoroson lép át az elektromosság Afrika kontinenséről Európában, Marokkóból Spanyolországba és Spanyolországról pedig a Pireneusokon átlépve Európa további részébe, de mindez függ a hálózat kapacitásától, illetve attól, hogy mennyire megbízható, mennyire terhelhetőek a magas feszültségű vezetékek. Nem akarok erről most részletesen beszélni, de a helyzet korán sem kielégítő. Hogyan fejlődött ez a helyzet? Hogyan jött létre ez a helyzet? Tekintsenek rá erre a fóliára, és megláthatják. Jól látható, hogy a Gibraltári szoros a tranzit útvonal a Pireneusokon keresztül milyen fluktuációkat mutat. látható az is, hogy a meglévő hálózat um, terhelhetősége is különböző. Egy sor kérdést fel kell éppen ennek kapcsán tenni. A szabályozás um, nagyon sok mindent tehet, de az elektromos rendszerek uh, sajátossága ellen nem tud fellépni. Itt egy-két-három tagállamot látnak, akik cserélik a áramot. Az egyik tagállam ugye az ener- megújuló energiaforrásokból ter táplál be, és egyszerre csak létrejön a dugó, az elektromos áram dugó, Hát hogyan lehet ezt a dugót feloszlatni? Úgy, hogy több hálózatot építünk ki. Ez az egyetlen megoldás. Ahogyan már mondtam, a megújuló energiaforrások nagyon fontos, hogy ellenőrzés alatt legyenek, ellenőrizni kell őket, és az a kérdés, hogy hol lehet ezen ellenőrzéseket végrehajtani. Itt ugye a A és a B rendszer között táplálják be az energiát. Nos, tegyük föl például, hogy Marokkó csökkenti a szélenergiát azért, hogy a Tunéziából jövő elektromos áramot be táplálhatónak tegye, amely Spanyolország fele megy. Persze a feszültség ellenőrzés lehet az egyik megoldás, de erről higgyék el, egy egész szekciógyit ne, lehetne beszélni. Hogy mondjuk most csak ennyit, feszültség ellenőrzés. De egy-két megoldást mégis hagy vessek föl. Ezeket a megoldásokat Spanyolországban próbáltuk ki. que tenemos hoy día en nuestros sistemas exigen unos... Biztosítani kell, hogy ne veszélyeztessük a rendszer működését, és nagyon komoly igényeket kell megfogalmaznunk a generátorokkal szemben, bárhogy is működjenek. Persze. Ahogy haladunk az korban, jobb, rugalmasabb generátorokat építhetünk ki, de ugyanakkor folyamatosan nyomon kell követni a nap energiából és a szél energiából származó áramtermelést azért, hogy az ő importjukat rugalmasan és folyamatosan be lehessen táplálni a hálózatba. Ehhez mind az iparágnak, mind a szél és megújuló energia előállítóinak, a hatóságoknak, a hálózatüzemeltetőknek együtt kell működniük. Ezen felül pedig fontos, hogy a fogyasztók maguk is intelligensebbek legyenek, eh, jobban tudják maguk is, hogy mi történik a hálózatban. A rendszer üzemeltető is egy nagyon fontos szereplője az egész rendszernek, hiszen a mm, átvitel szolgáltatás szervezői, a TSO-k, angol rövidítésével már most is együttműködnek konzorciális formában. És egy új projektet is elkezdtünk. Nem tudom, hogy a projekt hova vezet majd, és hogy hány új hálózat épül ki, hány új vezetéket építenek ki. Minden esetre mi egy 2005-ig terjedő úti tervet készítünk, 2050-ig terjedő úti tervet készítünk a hálózat kiépítéséről. Azt hiszem, hogy teljesen világos, hogy a jelenlegi hálózatok nem eléggé terhelhetőek, nem elég megbízhatóak az európai és a MEDA országokban lévő új erőművek becsatlakozása irányában nem fogják bírni ezt a terhelést. Hiszen a hálózat az áram átvitel legalapvetőbb platformja, nem az egyetlen, de a legalapvetőbb hogyha a megújulókat is betápláljuk, akkor ezt úgy kell tenni, hogy a biztonsági standardokat, normákat, illetve az ellátás biztonságát semmilyen módon se veszélyeztessük. Biztosítani kell tehát, hogy a megújuló energiaforrások integrációja biztonságosan történjen, és persze egy sokkal rugalmasabb, hagyományos áramelőállítást is biztosítani kell, valamint a felhasználásnak és a fogyasztónak magának is intelligensebbnek kell lennie a jövőben. És persze a tanúsítványok kölcsönösen kicserélhetők, és a specifikációk egymásnak megfeleltethetők kell, hogy legyenek a nemzetközi hálózatban. Mondom, egy új gyermeket próbálunk világra segíteni, de ez nem olyan könnyű feladat. Köszönjük szépen ezt a nagyon didaktikus előadást, amely betekintést adott abba, hogy hol milyen problémák rejlenek. Szorít az idő, de mégiscsak megadom a kollégáknak a szót. Turmes úr. Köszönöm szépen, én egy kérdést szeretnék Montravel úrnak feltenni. Ön azt mondta, hogy a medgrid az nem a megújító energia, megújuló energiáknak az integrálása, hanem valamennyi energiaforrás, tehát a nukleáris energia Fukushima után, még akkor is, az ödf e erről álmodozik, azért nekem kétségeim vannak, de én nekem ott van, ott vannak félelmeim, hogy a szén, mert a szén nagyon gyorsan bevihető a kikötőkbe, de az mégiscsak egy katasztrófa, hogyha a medgrid arra fog szolgálni, hogy lehetővé teszi technikailag, hogy integráljanak nagy volumenben Albániában, Tunéziában és másod szénnel működő gépeket. Ezeknek az országoknak a hálózatai nagyon gyengék, ezek a rendkívül szennyező gépekhez. Technikailag lehetséges lenne, de ez ökológiai katasztrófa. Tehát mégiscsak valahogy úgy kellene, hogy gondolkodjanak, hogy a prioritásokat az importot tegyék lehetővé, de az európai piacra, mert nekünk szerintem az Európai Parlamentben már erről beszéltünk, és nagyon világos álláspontunk van, és szerintem önök is nyilván tudják, hogy az infrastruktúra dokumentumban, a közleményben két bekezdés van, amelyik azt mondja ki, hogy az Európai Unió és a bizottság erre nagyon oda fog figyelni. Ez a jövőbeni együttműködés szempontjából is jó lenne, hogyha önök is ehhez az állásponthoz csatlakoznának. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tikau asszony kért szót, parancsoljon. Lui Amrane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 să utilizeze o cotă realizmust, ami lehetővé teszi a tagoknak, hogy 3%-át a kibocsátásuknak felhasználják abban az esetben, hogyha harmadik országot segítenek ki, és ezt azért, hogy olyan termelő, hogyha hatékonyabb termelő egységeket hoznak létre, vagy a megújuló energiákba ruháznak be. Azt szeretném feltenni, hogy ilyen típusú beruházás önöknél is van-e? Tudom, hogy keresnek beruházókat, és ez egy finanszírozási forrás lehet. A második kérdésem. A tagállamok között a klíma-energia csomag területén vannak olyan országok, mint például Luxemburg, vannak -e olyan tagállamok, amelyek felhasználták ezt a 3%-ot. Miért nem került ez a 3% felhasználásra? Pivax biztos, ha jól értettem, azt mondta, hogy ez a mechanizmus nem kellően kihasznált. Tehát ez a 3% ez ott van rendelkezésre, miért nem kerül ez kihasználásra? és amikor van egy szennyezés, akkor ezt a 3%-os szennyezési jogot fel lehetne használni arra, hogy az ilyen típusú tevékenységet finanszírozzuk. Köszönöm szépen. Egy két konkrét kérdést kaptunk. Először akkor Montravel úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon, ezt követően pedig majd Anna úrnak, majd pedig Rodriguez úrnak. Köszönöm szépen. Csak Türmesz úrnak a kérdésére fogok válaszolni, mert arra vagyok kompetens, és közvetlenül a Medgridhez intézte a kérdését. Én azt akartam mondani, hogy természetesen a Medgrid nem fogja favorizálni a szennyező erőműveknek az el, De amikor egy távvezetéket, egy hálózatot építünk ki, az nem fog különbséget tenni az elektronok között, ami napenergiából vagy szénből érkezik. Tehát ha megvan az infrastruktúra, a hálózat az különböző forrásokból származó világ, villamos energiát tud továbbítani, még a nukleárist is. Tudom, hogy ezt a szót ki se szabad mondani, mert politikailag jelenleg nem korrekt, de ez így van. Ha az európai hálózatrahoz jövök vissza, akkor az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament egyébként meg szeretné erősíteni az országok közötti összekapcsolást. Franciaország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Franciaország, Belgium között, ezek az összekapcsolások nem foglalkoznak azzal, hogy milyen forrásból érkezik az elektromos áram, ami majd átmegy az összekapcsolási ponton. Tehát én mindössze annyit szerettem volna elmondani, hogy a Medgrid természetesen nem azért van itt, hogy segítse, favorizálja a szennyező erőműveket, hanem egy hálózatot építünk, ami lehetővé teszi a villamos energia szállítását, független attól, hogy ez honnan érkezik. Egyrészt azért is, hogy segítsük a megújuló energiát, de a szolidarit- az országok közötti szolidaritást és az ellátás biztonságot valamennyi irányba. Pues muchas gracias, señor Montravel. Köszönöm szépen, Montravel úr, és akkor most nem tudom, hogy hogyan akarják integrálni Marokkóba Hát egy, hát egy kicsit nehéz válaszolni erre a kérdésre, mert szerintem a villamos szakemberek sokkal inkább azt akartam mondani, hogy előrébb tartanak, és sokkal jobban tudnak bizonyos politikai kérdéseket. A politikusok azok akkor technikussá válnak, amikor a hálózatokat fenn kell tartani, vagy működőképes állapotban kell tartani. Tehát itt nem igazán tudom. Ami a finanszírozási források mobilizálását illeti, Arbazetnek van egy projektje, hogy minden támogatási forrást mobilizáljunk, de a koncessionális finanszírozások is amiket a nemzetközi hitelezők hajlandóak adni, tehát a saját mechanizmusokat is ez a háromszázalékos mechanizmus, ne, nekem őszintén szóval semmit sem mond, nem tudom, hogy miről van szó, majd utána nézek, nem emlékszem rá. Ha van ilyen, akkor ezt mindenképpen ki fogjuk használni. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Rodríguez úr, egyetért az előző úr felszólalásával, illetve válaszával? Igen, amikor eh, Marokkó és Tunézia példáját említettem, és megpróbáltam kivezetni a szűk európai kontextusból az eszmecserét. Nem csak arról van szó, hogyha a Spanyolországban csökkentjük a szélenergiát, akkor az a megújulók számára nem lesz jó Észak-Afrikában. Ki akartam venni ezt a kontextusból, illetve ki akartam bővíteni egy kicsit a kontextust. Tulajdonképpen csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy az emisszió, illetve kibocsátás csökkentés célját a villamos energiával való átalakítással is elérjük. Ez a célja, ez az eszköz annak, hogy elérjük ezt a célt. Magam elektromos Ez olyan, mint az autóbusz vezetésben, ugye a vezetőnek az a feladata, hogy minél megbízhatóban vezesse az autóbuszt. Itt nekünk minél megbízhatóban kell eljuttatni az áramot. Van, aki azt mondja, hogy az egyik fával, a másik műanyaggal akarja megoldani. Hát tehát meg kell találnunk azt a megoldást, ami a legjobb. Köszönöm szépen és akkor most eh, be kell fejeznünk. Én tulajdonképpen ezzel befejeztem a munkát. Köszönöm szépen az előadóknak ezt a, a kitűnő előadásokat, és mindenkinek köszönöm a részvételét. És most átadom eh, Claude Turmes kollégámnak az elnöklést. Köszönöm szépen. Uh, so, uh, I, I propose that we, we immediately, uh... Javaslom, hogy azonnal kezdjük el. Egy problémánk lesz, hogy 6 órakor én nekem el kell mennem, mert a remit tárgyalásra kell mennem, ami a az energiapiac átláthatóságával foglalkozik, és valaki másnak kell majd átvenni az elnöklést. De talán megpróbálhatnák a lehető legrövidebben előadni a mondandójukat. Tíz percet irányoztunk elő, de ezt rövidebben meg tudnánk tenni, az nem fog problémát okozni. Márkesi asszony régi szakértője az Európai Bizottsági szinten az energiapolitikának, és nagyon nagy mértékben részt vesz ezekben a munkátokban, át is adom neki a szót. Köszönöm szépen ezt a bemutatót, először is engedjék meg, hogy elmondjam, hogy mennyire jó az időzítése ennek a vitának. Számunkra a bizottságnál, ahogy önök is tudják, a kommunikációt a demokráciáért és a közös prosperitálásért működő tervet követi, európai megújítható energiákról szól, és ez azt is mutatja, hogy a megújítható energiákba való beruházás Dél-Európában a, csatlakozik a szénmentesítési elképzelésekhez, és ez megfelelő piaci perspektívákat is teremthet. Ez a szomszédsági politika jövőjével kapcsolatos kommunikációt is követi, amelyik megint csak hangsúlyozza, hogy új közös projekteket kell csinálnunk déli szomszédainkkal. Végezetül pedig előtte kerül sor egy majdani közleménynek, amelyik a külső dimenziójával foglalkozik az Európai Unió energiapolitikájának, ami interália azt is megmutatja, hogy milyen új partnerségek kifejlesztésére van lehetőség az unió energiapiacaiban. Úgy gondolom, hogy amikor energiáról beszélünk dél-mediterrán térségben, vagy megújuló energiáról, akkor sosem szabad elfelejtenünk néhány elemet. Először is a szomszédaink soha nem látott változásokon mennek át. Demográfiai növekedés, gazdasági vált, szociális változások. Mindenütt a lakosság követeli, hogy az ország politikai, gazdasági életében részt vehessen. Hihetetlen lakosság szám növekedés van ezen országokban, ugyanakkor sokkal kevesebb energiát fogyasztanak egyfőre számítva, mint mi, harmadát annak, amit mi például Egyiptom vagy Algéria esetében, de folyamatosan zárkóznak fel, a gazdaságuk pedig gyorsabban növekszik, mint a mi országainké. Tehát mindezen okok miatt az energiafelhasználás meg fog duplázódni, ahogy marokkói hozzászólónk az imént mondta, meg is négyszereződik 2030-ig. Ez egy komoly kihívás nekik, de nekünk is komoly kihívás, mert nem felejthetjük el, hogy a beruházási választások egyértelműen hatással lesznek az Európai Unióra is. Éppen ezért minden olyan politika, ami új energia megoldásokat segít, azok fontosak, és hatalmas energia igényét kell figyelembe venni a térségnek. Nem szeretnék részletekbe menni a megújuló energia finanszírozásával kapcsolatban. Különböző keretek vannak erre, van a dél-mediterrán országok és az unió közötti együttműködés, ezek tulajdonképpen ezt lefedik, vannak különböző energia, memorandumok és egyebek. A bizottság támogat bizonyos regionális együttműködési kezdeményezéseket, mint például a Magreb országok energiapiacának integrálását, jelentős költségvetési támogatást adunk az ágazati reformokhoz a dél-mediterrán országoknak, és több regionális együttműködési programot is folytatunk energiahatékonysági területen. Az Európai Beruházási Bank képviselői majd részletezik, hogy milyen nagyon fontos lehetőségek és hitelek vannak ezen a területen. Én csak azt említeném, hogy mennyire fontosnak tartjuk a szomszédsági beruházási lehetőségeket az energiainfrastruktúra vonatkozásában. Amikor a megújuló ö, energiaforrásból származó villamos energiával foglalkozunk, amikor Európába importáljuk ezt, akkor a dél-mediterrán országokban kell beruházást eszközölni. Ugyanakkor, ha 2020-ban gondolkodunk, akkor nehéz látni a konkrét üzleti tervet a jelen rendelkezésre álló ö, információk alapján úgy tűnik, hogy 2020-ra egy kicsit az Unió túl ö, jut a céljain, és a tagállamok által benyújtott nemzeti tervek nem említenek dél-mediterrán országokból származó jelentős importot. A dél-mediterrán országokban előállított energia ugyanakkor nem fog részesülni azokban a támogatási rendszerekben, amit a tagállamok alakítanak ki. A ö, napenergia, még akkor is, hogyha nagyobb a ö, napnak a sugárzó kapacitása, nem lesz igazán rentábilis. Most a 2020 előtti időszakról beszélek. A Napenergia, villamosenergia import az 2020-25 után lehet rentábilis, figyelembe véve a technológiai fejlődéseket, illetve az egyéb tüzelőanyagok és a színnek az árát. Nehezebb megújuló energiákat és finanszírozni déli országokban, mint Európában a szociális gazdasági kontextus miatt. Nagyon magas szintek vannak, és fontos a beruházási kockázat kérdése is. Mindazonáltal több országnak lehes, lesz lehetősége, hogy átalakítsák ezt, illetve a foszilisról átérjenek a megújuló energiára és így eh, remélhetőleg csökkenthetők az elektromos árak. Figyelembe véve ezt a nagy kihívást, sok déli ország úgy döntött, hogy kifejleszti a megújuló energiaforrások termelését. Egy átfogó szoció társadalmi gazdasági terv keretében feladatunk az, hogy segítsük őket, de se a 9-es cikk, se a technikai segítségi program nem tesz lehetővé átfogó segítségnyújtási programokat. Ezért tehát a bizottság egy új mediterrán vagy földközi tengeri partneri térség, partneri kapcsolat dolgoz ki, amely az átfogó kapcsolattartást és a fenntartható gazdasági növekedést tartja szem előtt. Az ilyen lehetséges partneri kapcsolat tartalmát partnereinkkel meg kell határozni, együtt kell működni a tagállamokkal, és az érintett országokkal, valamint a nemzetközi pénzügyi közösséggel. A tárgyalások zajlanak az Európai Befek Beruházási Bank, az EUFIMI titkársága, a bizottsága és más szereplők között. Ez ugyanakkor az első panelben elhangzott ügyet is felveti az energiafejlesztési politikájával, illetve az energia upstreamjével való kapcsolattartás kérdését is felveszi. Köszönöm szépen. Köszönöm, Paula, hogy ilyen rövidre fogtam mondani de ilyen tömören beszélt. Nagy örömömre szolgál, hogy Jonathan Wolters-t üdvözölhetjük körömben, körünkben. A szevélyei konferencián egy évvel ezelőtt találkoztunk velem nagyon aktív szerepet játszik Jonathan Walters, um, és éppen ezért kérem, hogy adjon betekintést abba, hogy a, ez a nagy alap milyen munkát végez, és hogy mennyire sikeresek már. Egy milliárdos határ túlépték. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lehetik. Köszönöm a kedves bemutató szavakat. Paulához hasonlóan nagyon rövidre foghatom magamat, hiszen nagyon sok fontos gondolat már elhangzott. A marokkói kollega beszédét különösen nagyra értékelem, nagy, nagyon ö, egyetértek vele, mondjuk legalább száz százalékban egyetértek vele. Sokszor szoktam mond, gondolni és mondani, hogy a mediterrán térség tervének a vezető szerepét Marokkó, illetve Rabat látja el, vette át, és ez vonatkozik a az észak-afrikai térség és a közel-kelet országaira is, hiszen ez egy hatalmas kihívás, amelynek meg kell felelni. Különösen a koncentrált napenergia kezdeményezésről szeretnék beszélni, amelynek a Világbank az egyik partnere Az Európai Bizottsággal és a szomszédság, az Európai Bizottság szomszédság befektetési facilitása és az Afrikai Fejlesztési Bank, eh, valamint különböző európai fejlesztési ügynökségek is fontos szerepet játszanak. Mielőtt tehát erről beszélnek, három észrevételt szeretnék tenni a koncentrált napenergia projektről. Az első a világ nyomon követi 24 órás nem karbon alapú, nem szén alapú energiaforrásokat. Az éghajlatváltozás is erre kényszer bennünket, és az energia biztonság, az energiaellátás biztonsága szempontja is arra kényszerít bennünket. A geotermikus energia, a nukleáris energia szerepel a listán. Persze vannak kérdések, amelyek megoldandók, a menüt ki kell terjeszteni, és ahhoz, hogy kiterjesszük, nagyon proaktívoknak kell lennünk, ambíciózusaknak kell lennünk, és a különböző technológiákat támogatnunk kell a menün, melyből válogatni lehet. Szerepel a koncentrált napenergia is, a Concentrated Solar Power, sokat ígérő technológia ez, nem csak azért, mert a sivatagokban ingyen sok napsütéssel rendelkezésre, hanem azért is, mert a hő tárolás gazdas, a hőtárolás sokat többet ígérőnek tűnik, mint az elektromos áram tárolását szolgáló technológiák, és így biztosítható ugye 24 órás ellátás. A technológiának csak 10%-ra van bejegyezve valamilyen szabadalom vagy eh, szellemi tulajdonjog. A legtöbb ipar ág, az acélipar, az üvegipar hozzá tud igazodni e technológiához, elő tudják állítani ezt a technológiát. Nem lehet ennek az igazodásnak a fontosságát túlér, túlértékelni. Igaz volt ez a kijelentés az arab tavasz eseményei előtt, de most még igazabb, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen komoly foglalkoztatási potenciállal rendelkezik ez a technológia, és mind a MEDA régióban, mind pedig más országokban is. 80 ezer új munkahely jöhetne létre az öt MEDA országban a CSP technológia kiépítése során. 80 80 ezer új munkahely tehát a harmadik észrevétel a CSP-ről, tehát a koncentrált napenergiáról, a következő. Ez egy olyan technológia, amely technikailag beigazolódott, de mégis alig van komoly gazdasági méreteket elérő ilyen erőmű. Ahogyan Vanzon úr mondta, ez egy problémás gyermek, aki még nem tanult meg saját lábára állni, még mindig az úgynevezett halál völgyének eh, rossz oldalán van, kicsi a kereslet, ezért magasok a, magasok a bekerülési költségek, de azért magas az előállítási költség, mert kicsi a kereslet. Egy 22-es csapdája, a halálvölgye, hogy így mondjuk, tehát a halálvölgye a 22-es csapdája. Egy szóval igyekszünk más fejlesztési ügynökségekkel együtt, közösen egy olyan projekt csomagot kialakítani, amely kb. 1000 megawattos CSP, tehát koncentrált napenergia kidolgozást tenne lehetővé a MEDA régióban. Összesen a bekerülési költség kb. 6 milliárd dollár lenne. 1000 megawatt magában nem oldja meg a problémát, persze, de azt reméljük, hogy ezzel bemutatjuk, hogy ez egy konkrét, megvalósítható dolog, és reméljük, hogy a bemutatás hatása, a demonstráció hatása áttörést ér el, jelentős megrendelések történnek, és utána pedig csökkennek a költségek. Az ászlós hajó projekt, az ez a projekt Marokkóban. Ez a projekt gyors, e, kvázi előző sávban halad, mindenkire nagy hatással van a projekt haladásának sebessége, Projektfinanszírozással került ez finanszírozásra, de ahogyan valaki említettem, a projektek finanszírozhatók, de az a kérdés, hogy mi a feltételessége, foka a finanszírozásában. Ez pedig két kérdésre mutat rá. Egyrészt, honnan származik a koncesszionalitás, a kiotói jegyzőkönyv, melyet a Cancúni öm, megállapodások megerősítettek 100 milliárd dolláros klímafinanszírozást tesz lehetővé. Ez adja tehát az első lökést, az első finanszírozás a tiszta technológiai alapból származik, ez az első lépés, de további ilyen koncesszionális klímafinanszírozásra van szükség. A többi finanszírozási formáról pedig ma délután már beszéltünk, ugye lehetővé teszi a zöld piacokra való export is a bevételeket. A 9-es cikk valamint a mediterrán szolár terve, vagy a napenergia terv is lehetővé teszi a segítséget. Az első export tervről már többet tárnyaltunk, sok szép PowerPoint előadást láttunk, sok szép konferencián. Most viszont már nem PowerPointot, hanem PowerPlantokat szeretnénk látni, azaz tehát igazi erőműveket, amelyek bizonyítanak, hogy az emberek hisznek az erőművek az áramtermelés realitásában, valóságosságában. 2020-ra 20%-os küszöb talán elérhető lesz, de hosszú távba kell tekinteni a jövőben, ambiciózusan kell látni például a megújuló energiaforrások emisszió kibocsátás érték csökkentéshez is hozzájárulhatnak valóban, de szélesebb kontextusban kell ezt látni. Fontos azonban, hogy megfelelő támogatást kapjanak azért, hogy meginduljon a termelés, ehhez persze többek között az export szerződések is szükségesek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az egyik kérdés, melyről ma délután beszéltünk, a, kockázat, a kockázatcsökkentés volt az csökkentés lehetőségét az Európai Parlamentben nagyon fontosnak tartjuk. Olyan helyzetben vagyunk, hogy csódatos helyzetben vagyunk, mert az Európai Beruházási Bank két képviselő is itt van, tehát remélem, hogy a 10 perceket megosztják egy, egymás között. Igen, Claude, ígérem, hogy nem is használom a prezentációmat, és nagyon röviden fogok szólni, hiszen az idáig elhangzottakról szeretnék beszélni, és a többiek bemutatójáról, és um, négy észrevételt szeretnék tenni, aztán Lucsána pedig röviden szól arról, hogy mit teszünk a néni ilyen Solar Plantban. Négy észrevétel. Az eh, Európai Beruházási Bank 2,6 milliárd eurót folytatott a mediterrán partnerországokba, az elmúlt 8 évben több mint 12 milliárddal finanszíroztuk a projekteket, és ez 35 milliárdos eh, befektetést modu, modulált, ez pedig az EIB a legnagyobb projektfinanszírozóvá teszi a mediterrán partnerországokban. Erre Európa joggal lehet büszke, önök is joggal lehetnek büszkék, hiszen az EIB az önök bankja az egyetlen tulajdonos az EIB-nek a 27 tagállam. Ez az önök eszköze az EIB. Mi pedig erősen függünk önöktől hiszen az EIB nem szakpolitikát, az Európai Beruházási Bank nem szakpolitikákat dolgozik, hanem az Európai Tanács, a Bizottság és a Parlament dolgozok ki a szakpolitikákat, mi kvázi az önök végrehajtó a, végrehajtói vagyunk, az önök terveit valósítjuk meg, az önök kezében van, hogy megmondják, hogy mit és hogyan csináljunk másként, és hogy merre haladjunk. Ez pedig nagyon fontos. Az önök prioritásait követjük, és a legfőbb prioritás az energia és a megújuló energia támogatása az földközi tengeri partneri országokban volt. És az elmúlt öm, 8 évben 12 milliárdot fordítottunk el, és ebből 5,1 milliárdot energiára a megújuló energiáknál 50%-os a küszöb, illetve a cél, és ez magától értetődő, mert az EBB, most már magyarul az EBB tehát, a megújuló energiaforrások legnagyobb támogatói múlt évben 6,2 milliárd eurót folytítottunk globálisan a megújuló energiaforrások előállításának támogatására. Csak projektet támogatunk, azért érdemes ezt megemlíteni, mert például volt egy kérdés a kínai technológiáról, és mi vagyunk Európában a legnagyobb finanszírozója annak a technológiának, amely nagyon fontos, hogy az európai verseny előnyt megőrizzük. Ami a technológiát illeti, a CSP, tehát a koncentrált eh, napenergia technológia nem új számunkra az EBB számára. Spanyolországban több projektben részt vettünk, és ez tényleg Európa szépsége. Ezt érte el az Európai Parlament, az európai intézmények, az európai jogszabályok, hogy több tagállamot arra sarkaltak, hogy a megújuló energiaforrásokra fordítsanak pénzt, és ez oda vezetett, hogy komoly pénzeszközöket lehetett mobilizálni, és ezért nagyon örülök annak, hogy az Európában megszerzett szakértelmet most Európán kívül is alkalmazhatjuk. Négy, negyedik észrevételem a jövőről és a fejlesztési segélyekről szól. Um, az ENSZ szervezetében a világban egy csodálatos rendezet, és higgyék el, hogy a szomszédságban nincs szükség fejlesztési segítségre. Marokkóban, Libanonban, Tunéziában nem filantrópiára várnak, nem emberbarátságra, hanem komoly beruházási partnernek tekint, szeretnék, hogy tekintsük őket, és azt szeretnék, hogy igazi beruházási lehetőségeket lássanak bennünk. Ezek az országok lehet, hogy soha nem lesznek az Európai Unió tagjai, de azt várják Európától és az EBB-től, az Európai Beruházási Banktól, hogy ugyanúgy járjon el, mint ahogy az eh, fennállásának 52 éve alatt Európában járt el. A periférikus, eh, a mm, a, ahogyan az európai periférián lévő országok felzárkóztatását segítettük, segítsük most a mediterrán partner országok felzárkóztatását. Ezt várják ők tőlünk, és az EBB az az instrumentum, az az eszköz, melyel önök rendelkeznek. Az Európai Parlament fontos szerepet játszik. A 9 cikk melyet többen említettek, nagyon fontos a beruházások mobilizációja szempontjából az Európai Bizottság és az EUFM titkársága különböző pénzügyi megoldásokat is kidolgoznak aznak érdekében ezeket a projekteket. És most megadom Lucsánának a szót. Köszönöm Janes, köszönöm elnök úr. Ahogyan kollégám mondta, az energia az EBB számára fontos prioritással rendelkezik. Már csupa múlt évben 1,4 milliárd eh, eurót ruháztunk be a földközi-tengeri régióban, és a földközi-tengeri napenergia telep projekt, a Solar Plant projekt eh, kapta ezt a pénzt, hiszen múlt évben az ECOFIN tanács eh, az EBB-t megbízta azzal, hogy a Mediterranean Solar Plant projekt eh, pénzügyi gondnoka legyen. Nagy prioritása rendelkezik ezzel. És a UFM-mel együttműködünk, Nem akarom elmagyarázni, mi a Mediterranean a Solar Plant, hiszen erről hosszan hallhattak, több előadásban hallhattak, de az EBB-ként eh, az ECOFIN tanácsotta számunkra ezt a mandátumot, és nagyon komolyan vettük a mandátumot, és különböző akciókat kezdeményeztünk. Egyrészt egy tanulmányt finanszíroztunk, a megújulók potenciáljáról a régióban, és ennek a tanulmánynak a célja az volt, hogy meghatározzuk a konkrét projekteket, mind a kilenc mediter földközi-tengeri partnerországban. 80-85 projektet körvonalazott ez a, ez a tanulmány. Ez volt az első öm, építőköve a Mediterranean Solar Plannek, tehát a földközi-tengeri térsége napenergia tervének. Aztán a Trust Fund, a, a alap, amelyet mi kezelünk, vette át az ügyek intézését. A pénzvilág finanszírozási partnereivel konkrét projektfinanszírozásokba kezdtünk, és jelenleg a végrehajtandó eljárásokat véglegesítjük. Van Marokkóban egy projekt, amelyet John már említett. Ezt az EBB, a Világbank és az e- Afrikai Fejlesztési Bank társfinanszírozásában valósul meg ez a marokkói projekt. Együttműködünk tehát a többi finanszírozóval, a többi pénzintézettel. Nos, ezen projekten túl egy sor további projekt is, eh, projektet is finanszírozunk. Szélenergia, napenergia, hogy csak egy némelyet említsek a projektek közül, és minden eh, országra koncentrálunk, tehát Egyiptomban, Marokkóban, Jordániában, készülnek elő újabb projektek, tehát láthatják, hogy nagyon komolyan vesszük a ECOFIM tanács által nekünk adott mandátumot. Végezetül pedig még azt szeretném elmondani, hogy nem egyedül dolgozunk. És egyetértünk abban, hogy valóban a kezdeti fázisban talán tényleg támogatásra van szükség, hiszen bizonyos technológiák nagyon korai fejlettségi fázisban vannak, mondjuk, mint az Európai Bizottság, vagy más szereplőktől ilyen első támogatást eh, érdemes pályázni, kérni, ebben minden pénz finanszírozó egyetért, és az is fontos, hogy a bilaterális kapcsolattartókkal, vagy a világbankkal, vagy más nemzetközi pénzintézetekkel együttműködjünk. Így dolgozunk tehát, hölgyeim és uraim, és így próbáljuk a napenergia projekt céljait elérni, és így próbáljuk lábra állítani a gyerekcipőben járó projekteket. Most mielőtt tovább lépnénk, még a kockázatok csökkentésének kérdésére térnék rá. Mit mondanak az önök elemzései? Mit kell tenni? Az első nagy projekteket nekünk kell finanszírozni? Ha jól értem, akkor ez az üzenete. De a nagy kérdés az, hogy hogyan lehet ezt ugye láthatóvá tenni, és hát mindezt a 9 cikk hatája alatt kell eljárnunk, de az a kérdés, hogy Európa milyen eszközt kínálhat ahhoz, csökkentse a hitel részarányát az egész projektben. Ezt nekünk, mint politikai döntéshozóknak meg kell értenünk azért, hogy ebbe az irányba haladjunk. Nos, ezt engedjék meg, hogy ezt tisztázzam. Az egyik legfontosabb kockázat a régióban, amely megakadályozza a beruházókat, a, a, beruha, beru, a befektetéseket, az a politikai kockázat. Ám az EBB már egy csodálatos eszközt bevezetette, egy politikai fedezetet is. 0,7%-os díja van ugyanennek, az európai részesedése van ennek az európai költségvetésben, de ezt az EBB a földközi tengeri térségben még nem használta. Miről van szó? Egy sor európai cég van, akik azt kérdezik tőlünk, hogy mikor kezdünk tevékenykedni Líbiában. Libiában van elég pénz, az EBB-nek nincs itt pénze. De mire van szükségük? A politikai kockázat fedezetre van szükségük az EBB részéről, és hogyha a parlament hogyha a politikai helyzet normalizálódik, és a parlament és a tanács egyetért abban, hogy az EBB elkezdje a tevékenységét Líbiában, szélsőséges esetben, akkor az EBB a politikai kockázat fedezetet nyújtja majd a beruházóknak, befektetőknek. Általában, hogyha Európa rábólint egy beruházásra, és az EBB támogatja ezt, akkor az érintett ország nem szólal fel ez ellen, hiszen nem akarja viszonyát Európával megzavarni. Tehát ilyen módon ez egy olyan emeltyű a kezünkben, amelyel a soft power, a puha nyomásgyakorlás vagy a finom politikai eszközök egyikével élhetünk. De vannak persze jogi kockázatok, vagy más kockázatok az UFM, tehát a Földközi-tengeri térség uniójának a titkársága a kockázatokkal is foglalkozik, és az Európai Bizottság és a partneri országok igyekeznek egy a jogi megállapodások keretét kidolgozni, azokat a feltételeket, amelyeket mindenkinek be kell tartani ezért, hogy az európai pénzhez hozzáférjen. Önök és mi, hogyha létrejön az Európai Bizottság és a partnerországok között egy ilyen megállapodás, akkor minden szerződésben az a kitétel fog szerepelni, hogy ezeket a megállapodásokat a partneri országoknak be kell tartaniuk, hogy hozzá akarnak férni az európai pénzhez. Köszönöm szépen, és akkor most a 9-es cikkre térünk rá. Ez bizonyos szempontból ez kockázat is, hogy nem jól megalkotott, megszerkesztett 9-es cikk az veszélyt is jelent, és úgy gondolom, hogy ezzel hetek vagy hónapok óta foglalkoznak ezzel, és ha hát tudnának néhány ötletet adni, hogy mit csinálunk, illetve mit ne tegyünk. Köszönöm szépen, Claude, Ámrán hölgyeim és uraim, öröm, hogy itt lehetek. És van egy PowerPoint előadásom, de hogy időt takarítsunk meg, nem, fogok ez, nem fogom ezt levetíteni. Az első dolog jogászként és a kollégákkal együtt dolgozunk ezen a területen már egy jó ideje. Még mindig folyamatban lévő ügyről van szó, még mindig a tanulás szakaszában vagyunk több tagállammal együtt, és olyan személyekkel, mint Claude de egy dolog világos kezdettől fogva, nagyon jó, hogyha egy kicsit valamiben részt tudunk venni, és azt reméljük, hogy persze csinálunk egy első kísérleti projektet, amivel meg tudjuk mutatni, hogy igen, ez működik, és bizonyos terhet is ö, csökkenteni tudunk, és ezt az új ö, kapcsolatot Észak nem csak Észak-Afrika és Európa között szorgalmazzuk, hanem Európán belül is. Az egyik dolog, amit hangsúlyozni kell, hogy demisztifikálni kellene egy kicsit a 9-es cikket. Szerintem a 9-es cikk túlzottan politizált, és túl értékeljük, és túl jelent az, amit sokan akarnak vele tenni, vagy elérni. Ahogy már elmondtam, a 9-es cikk az része a három rugalmassági mechanizmusnak az irányelvben. Az irányelvnek van egy konkrét célja, hogy legalább 20% kötelező megújuló energia legyen az Unióban. A vitában felvetődött, hogy annak érdekében, hogy hatékonyak legyünk és költséghatékonyságot lehessen elérni, egyes tagállamok inkább eh, a, meha- a rugalmasági mechanizmust kívánják alkalmazni. Nem tudjuk megváltani, megváltoztatni az irányelvet, a rendszerünket a megújuló energiához akarjuk alakítani, igazítani. Lehet, hogy valakinek a legdrágább eleme az éppen a rugalmasság, és a 9-es cikk az ide tartozik. Van egy kis stressz, feszültség, mert ezt mindig alkalmazzuk, de azt is meg kell nézni, hogy milyen feszültséget okoz a 9-es cikk, illetve az irányelvben mekkora a feszültsége miatt. Vannak olyan kísérleti projektek, amik egyértelműen ö, ipari transferprojektek, és nagyon drága nem gyermekcipőben járó technológia, de drága technológia. Tehát ezt ne feledjék el, és ne teljesítsék, ne lőjenek túl a célon. Elmondanám, hogy mit jelent pontosan a 9. cikk. Ez azt jelenti, hogy támogatunk egy konkrét projektet tagállamként egy nem Európai Uniós országban, és az ebből származó előnyt azt a közösségen belül kell elfogyasztani, és joguk van arra, hogy ezt a további megújuló energiát felhasználják az energiamixükben, és azt mondják, hogy ez a célom. Erről van szó. Mit jelent ez még, amikor már üzemel az erőmű, és nincsenek más beruházások, akkor erre vannak külön rendelkezések. Ezen részletekben nem kívánok belemenni. A nehézség az pedig a, az, hogy három követelmény van ehhez. Egy azonos mennyiségű villamos energia kell az összekapcsolási kapacitásra adni az összes TSO-ban, a származási célországban és minden egyes tranzitországban, hogyha az az ország, amelyik ebből szeretne részesülni, az mondjuk messzebb van, és több országon keresztül vezet odáig az út. Ennek az ekvivalens mennyiségnek szerepelnie kell, regisztrálni kell európai szinten a névleges kapacitásnak, ugyanarra az időszakra kell vonatkoznia. Tehát ezek az alapok. Ha mindez megteljesül, akkor a bizottságnak ez bejelentésre kerül a 9-es szik rendelkezésével, és akkor már megy a dolog a maga útján, és akkor ez egy nyer, nyer, nyertes-nyertes helyzet. Na most a fizikai ö, továbbítás, nagyon sok olyan kérdés, amiről a kollégák már beszéltek, és valamennyien azért dolgozunk együtt, hogy ez létrejöjjön ha két jogász van, akkor mindig két vélemény van legalább, de mégiscsak az a cél, hogy az működőképes legyen. A tényleges fizikai ö, továbbítást nagyon nehéz bizonyítani. A regisztrációs ö, követelményt pont specifikálni kell, de maga az összekapcsoló egység az egy több különböző nemzeti jogszabályok alá van rendelve mindkét oldalon. Tehát a fizikai átadás, energiátadást valamilyen bizonyítékkal is ki kell egészíteni, és itt van nagyon, ebben van nagyon sok politika, egy kis propaganda, amit től szeretnék megszabadulni, mert inkább másra van másra szeretnénk fordítani az időnket. Vannak, akik azt mondják, hogy az eredet garanciát használhatnánk tanúsítványként. Önök parlamenti képviselőként tudják, erről volt már egy nagyon kemény vitánk a bizottsággal, mert a bizottság kezdetben azt akarta, hogy legyen egy hálózat tanúsítvány, de hát nincs harmonizáció, tehát ez nem megy. Az alap elképzelés az eredet biztosításnál, hogy nem kell megfelelőségnek lenni, csak azt kell biztosítani, hogy tiszta elektromos áram átment az egyik országból a másikba. De harmadik országból származó energia esetében erre nincsen szükség. A másik dolog, ami nagyon nehéz jelenleg, hogy vannak, akik azt mondják, hogy pénzügyi okok miatt, finanszírozás miatt tegyük azt, hogy a harmadik országban termelt tiszta villamosenergiát, hogyha ez uniós országba jön, akkor egy nemzeti támogatási rendszerből támogassuk. Ha ez egy tagállam akarja csinálni, az egy dolog, és az, hogy mit mond az irányelv. Az irányelv azt mondja, hogy ez nem lehetséges a célzott támogatás keretében, mert az irányelv azt mondja ki, hogy a rugalmasság csak a 11-es cikk értelmében működik, hogyha egy más uniós tagállamnak tesszük lehetővé a hozzáférést. És nem, emleget, nem említi a harmadik országot. Harmadik ország nincsen, ez azt jelenti, hogyha valaki egy kicsit naív, és ezt így oldják meg, akkor vagy egy versenytárs, vagy valaki más azt fogja mondani, hogy nem, nem, ez túlmegy az irányelv által megfogalmazottakon. Természetesen lehet csinálni tagállamként egy kétoldalú megállapodást egy harmadik országgal, és hozzáférést biztosítani a saját rendszerükhöz, de hogy lesz ebből előnyük? és lehet, hogy akkor statisztikai transferrel kell foglalkozni, ami egy egész más kérdés. Vannak tagállamok, amelyek együtt dolgoznak, és bizonyos ekivalenciát kérnek az ilyen projekteknél. Tudom, hogy már is nagyon hosszasan beszélek. Van még egy dolog, és aztán a PowerPointot félre is teszem. Van egy lista azon kérdésekről, amelyek a határon átnyúló szállításokat érintik. Tehát milyenek az összekapcsolási eljárások a harmadik ország esetében, hogyha van ott abban az országban törvény, milyen díjakat kell fizetni, ki állapítja meg, hálózathasználati díj, hogy tört, elszámolása hogyan történik. Ez csak 20-30 kérdés, de, és ezzel még egyenre dolgozunk. Tehát ezt nem azért mondom, hogy most mindenki magába roskadjon és elszomorodjon, hanem azt mondom, amit a bizottság mondta. Bilaterális megállapodásokon kell dolgoznunk, kell dolgozni az összekapcsolási kódexen. Nem titok, beszélnünk kell az információcseréről oly módon, hogy most a tagállamoknál van a labda, Jobb koordinációra van szükség a tagállamok között, ha azt mondjam, Spanyolországnak nagyon nagy szerepet kellene ebben játszania, és e, Franciaországnak, Németországnak segítő kezet kellene, hogy nyújtson, de gondolkodjanak e, előre 2020-25-ben. Nyilvánvaló, hogy szükségünk lesz a tiszta energia agendára, mert 2020-ig meg lesz a 2030-as kötelező cél. Túl egyszerű azt mondani, hogy hagyjuk már nyugodtan Spanyolországot, majd Észak-Afrikából hozzuk az áramot, mert az 20 centtel olcsóbb, vagy, vagy Németországban termeljük a PV-t. És ennél sokkal többről van szó. Annyi rendszert kell megváltoztatni. Folytassuk a munkát, de a kilences es cikkerről fogjuk már fel, hogy az egyszerűen csak egy eszköz. Elnök, rendben, köszönöm szépen. Kicsit most nehéz a helyzet, mert a parlamenti képviselőknek kellene lehetőséget adni, hogy kérdéseket tegyenek fel. Én meg saját magamnak adom meg a szót egy kicsit ez a tragédiája a meghallgatásoknak, amik csütörtök késő délután kerülnek megtartásra. A másik, hogy meg el kell mennem erre a tárgyalásra. Tehát először is azt javaslom, hogy köszönetemet mondunk mindazoknak, akik itt van a parlamentben lehetővé tették ezt a meghallgatást vannak képviselők, akik ezt a programot összeállították, megfogalmazták, munkatársaink lehetővé tették. Esetleg álljanak föl, hogy mindenki lássa, hogy ki van a szervezési munká mögött. És most azt javaslom, hogy ez egy olyan ö, tudós emberek vannak jelen, hogy igazán kár lenne, hogyha most itt berekeztenénk az ülést. Ha valaki hajlandó elnökölni, akkor esetleg azt is lehet, hogy kimennek a Luxemburg térre, én fél óra múlva megint tudok csatlakozni önökhöz, és akkor folytathatnánk ezt a vitát. Hogyha addig esetleg valaki ezt a kezdeményezést megtenné, ez lenne a lehető legjobb lehet.